Welcome, dear colleague. Üdvözlök mindenkit, kérem, hogy foglaljanak helyet, hogy kezdhessünk. Szeretnék szeretettel üdvözölni mindenkit, kedves kollégák, társ elnök asszony, Lüger asszony, üdvözlöm a nemzeti parlamenti és az európai parlamenti képviselőket, vendégeinket, nagy örömre szolgál, hogy a harmadik ülésünkön üdvözölhetem önöket az EP közös parlamenti ellenőrző csoportja nevében, amit az osztrák parlamenttel és az Európai Parlamenttel közösen az EP plenáris termében szervezünk. 67 nemzeti parlamenti képviselő jelentkezett, és a legtöbb már, legtöbben már meg is érkeztek összesen 37 eh, parlamentet képviselnek a 27 EU tagállamból. A tolmácsolás az összes hivatalos nyelven passzív és aktív módon rendelkezésre áll, de előre bocsátom, hogy miután ez nem ez az első közös eh, ellenőrző bizottsági ülésünk, nagyon fontos ez a találkozó számunkra, a tagállamok parlamentjeivel folytatott közös párbeszéd keretében. A témánk az Európol, ez egy olyan ügynökség, ami nagyon fontos számunkra itt az EP-ben. Az elejétől fogva bábáskodtunk a létrejötte óta az ügynökség fölött. Ez az EU ügynökségeként az elszámoltathatósági struktúra keretében működik, és nagyon kemény munkát végez, aminek következtében sikereket könyvelhet el. A mai találkozónk egy nagyon jó elszámoltathatósági struktúrává érett, itt az EP keretein belül, úgyhogy mindenkit szeretettel üdvözlök, és remélem, hogy sikeres lesz a mai és a holnapi napunk. Az EP szolgálatai mindent megtettek annak érdekében, hogy teljes körű tolmácsolást biztosítsanak, és miután ez az ülés a szakbizottsági héten kerül sorra, és tekintettel a jogalkotási munkára a szakbizottság előtt meglehetősen szoros az ütemtervük, hiszen ez az utolsó teljes éve az EP-nek a választásokat megelőzően, tehát igyekeztünk az összes erőforrást megteremteni a mai ülés számára. Az Európol ügynökség új, de már nem is ú, annyira új igazgatóját szeretném üdvözölni. Egy óriási munkát vállalt, külön szeretettel üdvözlöm Katrin de Bolt, május 1 -e óta lépett a pozíciójába, és most formálisan is szeretném üdvözölni az ellenőrző bizottság nevében. Remélem, hogy továbbra is gyümölcsöző lesz az együttműködésünk, mi minden támogatást megadunk neki és a munkatársainak ebben a nagyon kritikus biztonsági munkában. A 2019-21-es Európol több éves munkaprogramot is megvitatjuk most Miss Döbol asszonynal, ezen kívül Pekna úr, illetve Cetanov úr is velünk lesz hozzászólnak az eszmecseréhez. És holnap pedig részletesebben megvitatjuk a pénzügyi bűnözéssel szembeni fellépést, a visszaszerzést, illetve a pénzmosás megakadályozását Reisenbeck úrral, a holland koordináló ügynök kell, illetve Döbol úr is lesz. Wojciech Fievroszki, aki az EDPS-nél felügyelőként dolgozik, segédfelügyelőként dolgozik. Julian King biztos urat is meghallgatjuk majd holnap. Ezen kívül szeretnék rámutatni arra, hogy az e, soros elnökségi trojka egy előkészületi ülést tartott, a mostani ülést e, megelőzően. Megvitattuk ezen az ülésen, hogy Dánia képviseltesse magát a JPSG-ben, a JPSG ülésein, a Dán delegációval e, holnap fogunk egyeztetni a tavaly márciusi döntésünket követően, és természetesen ez a találkozó korlátozott körül lesz, tehát csak a Trojka, illetve a Dán delegáció vesz majd részt ebben. És akkor most rá is térhetnénk a napirendünkre. A napirendünk ismertetését pedig átadnám Angelika Lüger asszonynak az osztrák elnökség képviseletében. Kedves Moeras úr, köszönöm én is a bevezető szavait, és üdvözlöm az Európai Parlament, illetve a Nemzeti Parlamenti képviselőket, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy most itt a közös ellenőrző bizottság gal, illetve a LIBE szakbizottság elnökével, valamint az Európol képviselőivel üdvözölhetem önöket. Az ellenőrző bizottság elsősorban azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy az eljárásrendünket hogyan alakítsuk ki, és Szofiában ezeket a kérdéseket tisztáztuk és az arra feladatra kell koncentrálnunk, hogy a parlamenti ellenőrzést hogyan valósítsuk meg a az Európolal kapcsolatosan, és ez különösen jelentőséggel bír az elmúlt évet követően, hiszen a bűnözés nem, és a terrorizmus nem állt meg, éppen ezért a lehető legkülönbözőbb területeken fel kell használnunk a technikai vívmányokat, hogy megerősítsük az erő, erőnket. A terrorizmus, a kábítószer kereskedelem, az embercsempészet, az internetes bűnözés, ezek jelentik a legnagyobb kihívásokat, amelyekkel a bűnözés bűnüldöző szervek szemben állnak. És az Európol különleges szerepet játszik a bűnözés minden ilyen jellegű területén, és igyekszik támogatni a tagállami bűnüldöző szerveket. Az elkövetkezendő másfél napban a legkülönböző feladatokkal, az Európol legkülönbözőbb területeivel ismerkedhetünk meg. Kedves kollégák, miután meglehetősen sűrű a napi rendünk, én azt javasolnám, hogy rögtön térjünk rá a következő napirendi pontra, és kérdezem, hogy a napirendhez kapcsolódóan vannak-e felvetések, amennyiben nincsenek, akkor átadnám a szót az elnök úrnak. Okay, thank you, Angela. So now... Köszönöm szépen, Angela. Akkor a következő napi rendi pontra térünk át. és ezzel kapcsolatban megkérem a napirendi ponttal kapcsolatban felszólalókat, hogy fáradjanak föl ide hozzánk a pódiumra. Következő munkatársakról van szó. Cvetánov úr, Weidinger úr, Florea asszony, róluk van szó. Kérem szépen, hogy fáradjanak ide és amíg ideérnek, addig eh, elmondom, hogy Szófiában, márciusban beemelték az elnöki trojka gondolatát az eljárási szabályzat, de ugye a celnöki trojka az el, előző, a jelenlegi és a jövőbeni elnökség képviselőiből áll, és az Európai Parlamentnek nagyon fontos, hogy minél messzebb menően, minél mélyebben tudja gyakorolni ellenőrző feladatát, és szeretnénk minden az Európa rendeletben lefektetett követelménynek megfelelni. Ezért az Europol igazgatója és az Europol egy, együttműködő szervezetének ülésein is ott leszünk, és az Európa rendeletnek megfelelően szeretnénk eljárni mostantól kezdve, tehát a titkárságnak is megküldtük ezt az igényt, Ezentúl így fogjuk majd folytatni az ülésünket. Most megkérem tehát, hogy a napi rendi pontnak megfelelően a közös parlamenti ellenőrző csoport prioritásairól beszéljünk. Köszönöm szépen, akkor először is Cvetán Cvetanovot kérem felszólásra, aki a belső biztonsági és közrendel foglalkozó bizottság képviselője a Bolgár Nemzeti Nemzetgyűlésből. Tessék, uram, megadom a szót. Уважаеми съпредседатели от Австрия и Комисията Либе, Tisztelt társelnökök, Moares, Moraes úr és Lüger asszony, tisztelt Döbol asszony, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek önökkel és elmondhatom, hogy a bolgár elnökség milyen eredményekkel zárult, illetve hogy a bolgár elnökség valamint az Ausztria és a Románia által kezelt elnökség hogy folyt le, illetve milyen elképzeléseink vannak. A stabilitás volt a legfontosabb gondolatunk, a migráció, a menekült politika, a, a, ezzel kapcsolatban a hatékony visszafogadás, a rövid és hosszú távú intézkedések, a hatékony határőrizet, a megfelelő hatékony információcsere a különböző intézmények között, ezek voltak a legfontosabb prioritásaink, nagyon jó előrelépéseket tapasztalhattunk, és csak néhányat fogok majd említeni azok közül, amelyek pontosan a közös parlamenti ellenőrző csoport munkájához kapcsolódnak. A Schengeni információs rendszernek a rendszer kapcsolatban a működési működést javítottuk, illetve bővíteni tudtuk, valamint ki tudtuk terjeszteni az, az európai EULISA hatásköreit a működési területen. Aztán az ETIAS rendszer, az utazási információkat tartalmazó rendszer területén is előrelépést értünk el, és a két rendelettel kapcsolatban az interoperabilitás, az információs rendszerek területén a tanácstól is tud, egy általános álláspontot tudtunk kapni a 2018-tól 2021-ig tartó időszakra a szervezett bűnözés elleni harca kapcsolatban új intézkedéseket fognak tenni, amelyek a rendszer hatékonyságát az adott ciklusban emelni fogják, sokkal láthatóbbá fogják tenni a bűnüldözés legfontosabb eszközét, és különösen a multidisziplináris vonalat. A külföldi harcosokkal kapcsolatban megnéztük, hogy mik a legjobban bevált gyakorlatuk, hallottok, vitát tartottunk ebben a tárgyban is. Mindezek a témák, amelyeket említettem, Megtekintésre terültek, kerültek tehát az Európol tevékenységein belül, és az a fontos, hogy ezek mind hozzáadott értéket képviseljenek majd európai szinten. A bolgár szempontból prioritásunk marad továbbra is, hogy a közös ellenőrző csoport munkáját is be tudjuk ide vonni. A geopolitikai biztonság az Európai Unióban nagyon sokban függ az Nyugat-Balkántól, és ezért az itteni országokkal folytatott együttműködésnek is külön figyelme figyelmet szenteltünk az előző ülésünkön. Ezen kívül pedig a biztonság, a biztonság adja alapját közös európai és demokratikus értékeinknek, és ezért nagyon jó, hogy a prioritások tovább folytatódnak majd az osztrák elnökség alatt is. Biztos vagyok benne, hogy ezek a témák prioritást fognak élvezni majd az osztrák elnökség <clears throat> alatt is, illetve az azt követő román elnökség alatt is. Nagyon fontos, hogy meglegyen a kontinuitás, és hogy közös célokat fogalmazzunk meg, és próbáljunk meg elérni. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, Cvetanov úr. Most osztrák kollégám Péter Weidinger kapja meg a szót, aki a Nemzeti Tanács tagja. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! mint az osztrák elnökség képviselője szeretném egy nagyon világos kijelentéssel kezdeni. Európa hatalmas kihívások előtt áll a biztonság területén ugye először is a terrortámadások, amelyek 2016-ban történtek, megerősítették azt, hogy az Európa, Európai Unió a biztonsági fenyegetések fényében sokkal szorosabban együtt kell, hogy működjen a, a, az, ezt még csak megerősíti a nemzetközi helyzet. Aztán a migrációs váltság, ami 2015-ben kezdődött, szintén megmutatta azt, hogy a Schengen rendszert, illetve az utazás szabadságát túlságosan magától értetődőnek vettük. Egy hatékony határvédelem nélkül a belső biztonság nem tud megmaradni. Az integrációval kapcsolatban szintén biztonsági kihívások merülnek föl Európán belül. Ezen az alapon az a osztrák elnökség nagyon ö, nagy követelések elé ö, került, és ezért ez a központi téma a számunkra. Az európai polgárok joggal várják el tőlünk, hogy konkrét eredményeket produkáljunk. Ezért a tanács programját, illetve az elnökség programját is úgy neveztük el, hogy a védelmező Európa. Három nagyon fontos konkrét cél, illetve téma jellemzi ezt a motot. Az első oszlop az illegális migráció elleni harcot teszi központ, középpontjába, a külső határok védelmét, illetve hatékonyabb visszaküldési lehetőségek kifejlesztését. Ez volt egyébként a központi témája annak az informális csúcsnak is, amelyet Salzburgban tartottak az elmúlt héten. A következő fő téma a stabilitás, illetve a szomszédság stabilitása, különösen a nyugat-balkáni államokban. Ez a régió közvetlen szomszédságunkban van, és nagyon nagy jelentőséggel bír a terrorizmus, illetve a bűnözés elleni harcban. És nagyon világos Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos feltételek kell, hogy legyenek a régióra vonatkozóan. A 2018-as év döntő év egyébként a régió számára. A jogállamiság, az igazságszolgáltatás és az alapjogok területén nagyon fontos ösztönzőket kell adnunk ezeknek az államoknak, Európában a béke és a biztonság a közvetlen szomszédság stabilitásának feltételével valósul csak meg. Az Európol az Európai Unió bűnüldözési ö, támogatásával próbálja minél biztosabbá tenni, biztonságosabbá tenni az Európai Uniót, úgy, hogy minden polgár profitáljon ebből bűnöző, hatalmas nagy bűnöző hálózatok vannak, amelyek az Európai Unió belső biztonságát és lakosságunk biztonságát is veszélyeztetik. Az Europol nagyon világos prioritásokat állít fel annak érdekében, hogy ezek ellen a kihívások ellen harcoljon. Néhány fontos témát megemlítenék ezek közül is. A a harmadik országokkal ábolt kapcsolatok, különösen a nyugat-balkáni országokkal tartó kapcsolatok szempontjából fontos, hogy a határvédelem, illetve a partvédelem meglegyen, és ezzel kapcsolatban a Frontex kap nagyon fontos szerepe. Az első közös ülés egyébként a különböző ügynökségek között október 4-én lesz majd, és itt kell a megfelelő szinergiákat minél jobban kihasználni. Ezen kívül az illegális migrációval kapcsolatos együttműködés is nagyon fontos. Ezzel kapcsolatban az impactot említeném meg, amely az illegális migráció segítésének témájával foglalkozik, tehát az embercsempészekkel, illetve az emberkereskedelemmel a balkáni útvonalon. Egy nemzetközi közös nyomozást, nyomozó szervezetet fogunk felállítani, amely az információ cserével és egy nagyon szoros együttműködéssel fogja majd az Európolt segíteni annak érdekében, hogy a balkáni útvonalakon dolgozó nemzetközi csempészbandák ellen fel, tudják, fel tudjuk venni a harcot. Aztán még egy nagyon fontos terület a gyermekek szexuális eh, kizsákmányolása, illetve a kábítószer csem, csempészet, a, eh, a intellektuális tulajdonnal kapcsolatos bűnözések, pénzügyi bűnözések és a fegyvercsempészet ezen kívül a pénzhamisítás, a pénzmosás és a tulajdon ellen elkövetett bűncselekmények. Ezeken a területeken is konkrét tapasztalható eredményeket várunk. Tehát a prioritásokkal kijelölése mellett még egy nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni, amely a szívünkön fekszik. Az Európol és az Európai Unió Bizottság között még mindig nincs megfelelő megállapodás a költségvetésünkről. Jelenleg olyan költségvetés rajzolódik ki, amelyik nem elegendő, az olasz és a görög irodáinknak nincs megfelelő finanszírozása az Európol egyéb e, e, emellett a különböző rendszer szintű fejlesztésekre sem rendelkezik még megfelelő költségvetéssel. Az Európai Parlament képviselőivel folytatott beszélgetések során biztos, hogy együtt egyetértünk majd abban, hogy ezekre a fejlesztésekre szükség van, hiszen a, ki, a terrorizmus és a ö, szervezett bűnözés elleni harcot ha komolyan gondoljuk, akkor nagyon fontos, hogy ehhez meglegyenek a megfelelő pénzügyi eszközeink is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a közös parlamenti ellenőrző csoport egy elég új grémium, és a parlamenti közi konferenciák alatt azonban nagyon sokat elért már. Egy nem csak általános információ cseréről van itt szó, beszélgetésről van szó, hanem nagyon fontos új feladatok elvégzéséről, mégpedig arról, hogy az Európol működésének működését ellenőrizzék a demokratikusan megválasztott parlamenti képviselők. A, az Európol ezért nagyon fontos, hogy megfelelőképpen együttműködjön, hogy közös gyakorlatokat találjunk, e, ez egyébként közös kihívás előttünk, és fontos az, hogy az, ügy, hogy az igazgató tanács és a közös parlamenti ellenőrző csoport megfelelőképpen együttműködjön, az, hogy az első ülésünkön szerzett tapasztalatokat tovább vigyük, illetve kihasználjuk. Felbátorítanak minket ezek, hiszen már az első ülésünk is a nyílt, jó gyümölcsöző együttműködés jegyében folyt, és így majd valódi tobletértéket képviselve a további fontos kérdések megoldásához is hozzá tudunk járulni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Weidinger úr, a következő felszólaló asszony, Oana Consuela Florea lesz, aki a román szenátus, illetve közgyűlés hírszerző szolgálatokkal foglalkozó bizottságának a tagja. Közt tessék, megadom a szót. Uh, Köszönöm szépen, mielőtt a 2019-es prioritásokról beszélek, kérem engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a társelnök úrnak, társelnököknek, hogy lehetővé tették ezt a rendezvényt, és bolgár kollégáknak is, Tvetanov úrnak is köszönetet mondok, az Európai Parlamentnek, és Moraes úrnak is szeretném megköszönni az erőfeszítéseiket Szófiában. Most már van eljárási szabályzat, és ez azt jelenti, hogy elkezdhetjük a következetes munkát. Most pedig az anyanyelvemen fogok beszélni. Tehát a trojka elnökség célkitűzése az lesz, hogy a legégetőbb témákat vegye folyamatosan napirendre. És ebben az értelemben nagyra becsüljük azokat a kereteket, amelyek létrejöttek. Így hasznos hozzászólásokat, hasznos hozzájárulással élhetünk. Aztán majd az idő és a gyakorlati tapasztalatok megmutatják, hogy milyen változásokra van szükség a keretekben. Gondoljunk arra, ami már eh, megvan, a 2019-es év első felére meghatározandó eh, prioritások felsorolása, felállítása, rugalmas munka. De nyilván senki nem feledkezhet el az Európai Uniós állampolgárokról ők kell, hogy legyenek a legfontosabb prioritás számunkra. Az állampolgárok világosan kell, hogy értsék, hogy az Europol milyen lépéseket tesz, hogyan védi az ő jogaikat és szabadság jogaikat, illetve az Európai Unió alapértékeit kiemelkedő jelentőségű a tagállamokkal folytatott folyamatos információcsere a terrorfenyegetésekkel szemben, az informatikai, illetve határokon átnyúló fenyegetésekkel szemben. Az információ csere, ez a folyamatos információ csere ugyanis konszolidálja majd az Europol információs központ szerepét. Egy olyan hub jön létre, amely jó minőségű tapasztalatokkal és információval tud ellátni mindenkit. Fontos a valós idejű információcsere, illetve a kérésekre adott mielőbbi reakciók, hiszen enélkül nem lehet hatékony együttműködés a tagállamok között ezen a területen. A határok biztosítása témájában folytatott együttműködés erősítése, illetve a terrorista fenyegetések kezelésével kapcsolatos információcsere szintén az ezzel a terrorista fenyegetésekkel való szemben való fellépés szintén prioritás, ha előre tekintünk a 2019-es és 20-as évekre. Hölgyeim és uraim, Románia üdvözli az Europol tevékenységét és erőfeszítéseit a kiberbűnözéssel szembeni küzdelem terén is, illetve az úgynevezett sötét hálózaton folytatott fellépést is. Szeretném itt megemlíteni, hogy Romániának körülbelül 700 kiképzett specialistája van ezen a területen, akik keményen dolgoznak az ügynökség tevékenységeinek a fejlesztésén. Ahogy ezt ugye láthattuk is az elmúlt fejlemények fejleményeket végignézve a migráció, a menedék ügy, illetve a belső kihívások összefüggnek, különleges figyelmet kell ezekre fordítani, és együtt kell fellépni. Az emberkereskedelem szemben, emberkereskedelemmel szemben is fel kell lépni, és ez is a leg, egyik legfontosabb prioritás a 2019-es év első felében. Az Európol külső stratégiájában, tehát ezek szerepelnek a 2019-20-as években. Az Európai Unió meghatározó szerepet fog játszani globális szinten a biztonság megteremtésében. A korábbi elnökségek jövőképét ismerik, a nyugati Balkán térség továbbra is a figyelem középpontjában kell, hogy álljon. Hölgyeim és uraim, a most következendő európai parlamenti választások azzal járnak majd, hogy az állampolgárok állnak a figyelem középpontjában, és az ő várakozásaik, az ő igényeik. Olyan időkben, amikor a terror fenyegetettség az egyik legfontosabb biztonsági aggály, meg kell nyugtassuk az állampolgárokat arról, hogy ez a küzdelem nem csak nem pusztán kötelessége minden tagállamnak, hanem az egész Európai Uniónak a felelőssége. Tehát a biztonság a román elnökség programjának is egyik fő pillére. És mi elkötelezzük magunkat emellett, az egyik fő célkitűzésünk az, hogy a biztonság javításához jelentősen hozzájáruljunk. Mindenkinek megköszönöm a részvételt, és kíváncsian várom az eszmecserét. Köszönöm szépen, Floré asszony, és kedves kollégák! Mint, mint a meghallgattuk a Trojka három hozzászóláját, javasolom, hogy a napirendünk következő pontjára térjünk át. Itt az Európol több éves programozási dokumentumáról, tervezéséről van szó. Ehhez január 7-én szakértői véleményt kapott minden delegáció, és Szofiában már első eszmecserét folytattunk. A delegációk augusztus 19 éig lehetőséget kaptak, hogy hozzászólásokat, megjegyzéseket küldjenek a titkársághoz. Írásos állásfoglalást kaptunk a ciprusi és a román delegációtól, és mielőtt de asszonynak megadom a szót, hogy bevezesse a témát, szeretném ismertetni, hogy ezt a napirendi pontot hogyan, milyen formában vitatjuk meg. Tehát a következő formát alkalmazzuk, két nemzeti parlamenti képviselő, majd ezt követően az Európai Parlament egyik képviselője kap szót váltakozva, és mindaddig, amíg a hozzászólók listájának végére nem érünk. És kérem, hogy akik hozzá kívánnak szólni a megfelelő napi rendi ponthoz, töltsék ki a kiosztott kártyákat, és ezt adják le, ami meghatározza, hogy milyen sorrendben kapnak szót a beérkezett, a kártyák beérkezési sorrendjében. És a nemzeti parlamenti képviselők, valamint a delegáció, az EP delegációjának tagjai Hát kérjük, hogy töltsék ki ezt a kártyát, hogyha hozzá kívánnak szólni az eszmecseréhez. Én azt is javasolom, hogy az egyes hozzászólások maximum két percig tartsanak. Minden esetre én fenntartom azt a lehetőséget, függően attól, hogy hányan jelentkeznek, hogy úgy igazítsam az hozzászólási időket, hogy mindenki szót kaphasson. És akkor ezzel most megkérném az Europol igazgatóját, de Ból asszonyt, hogy tartsa meg a rövid bevezetőjét 10 percben, és akkor ezt követően kerítünk sort a vitára. Thank you. Köszönöm szépen. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, tisztelt Nemzeti Parlamenti képviselők, Morales úr, Lüger asszony, én megköszönöm először is a meghívót, hogy részt vehessek az EP közös ellenőrző bizottsági ülésén, amely a harmadik, először veszek így részt ezen az ülésen az Európa igazgatójáként. Áprilisban csak megfigyelőként vettem részt, és én az ülést nagyon pozitív érzésekkel hagytam el, és biztos voltam benne, hogy a JPSG megerősíti az Europolt, és tovább is elősegíti a hitelességünk fokozását. Ebben a nemzeti parlamentek is részt vesznek, és ez lehetővé teszi, hogy nemzeti szinten is közelebb vigyük a tevékenységünket az európai polgárok életéhez. Öt, éve, öt hónapja vagyok hivatalban. A harmadik hónapban már nyilvánosan a LIBE szakbizottságában június 9-én úgy nyilatkoztam, hogy az Európol jól működő szervezet, és az én célom az, hogy az Európol még inkább megerősödjön. Tisztában vagyok azzal, hogy ezt egyedül azonban nem tudom megtenni, ehhez mindenféleképpen szükség van az összes érdekelt fél segítségére. Az Európol igazgatójaként én nekem pontosan meg kell ismernem az érdekelt felek érdekeit, aggájait, kívánságait, Először is a nemzeti bűnüldöző hatóságokra gondolok. Éppen ezért a nemzeti rendőrségi vezetőket és bűnüldöző szervek vezetőit szeretném végiglátogatni és közvetlenül megvitatni velük a stratégiai és operatív szintű elvárásaikat. Ezek a látogatások teremtik meg az alapját ahhoz, hogy tovább megerősítsem és javítsam az Európol eh, nemzeti hatóságoknak nyújtott segítségét. Én megerősítést kaptam, hogy az Európol jól működő szervezet, a nemzeti bűnüldöző szervek is elismerik az Europol segítségnyújtását, különösen az internetes bűnözés, a terrorizmussal szembeni fellépés, illetve a technikai segítségnyújtás területén. De természetesen ennél többre is szükség van ahhoz, hogy a nemzetközi szervezet bűnözéssel szemben és a terrorizmussal szemben fel tudjunk lépni. Így például további segítségre van szükség a kábítószerkereskedelemmel, az internet internetes és a szervezett bűnözéssel szembeni fellépés terén. Az Európol elemzői képességeit is meg kell erősíteni, hogy jobban tudjuk támogatni a nemzeti hatóságok nyomozati munkáját. Az Európol a nemzeti tagállamokkal közösen megvizsgálja, hogy az Európol hogyan lehet megerősíteni az analitikus elemzői tevékenységében. Standardizálni kell a bűnözők elemzését, elő kell segíteni, hogy a analitikus szakértelmet az egyes tagállamok egymással kicseréljék, megosszák. És ehhez közös képzésekre, lesz majd szükség a tagállami szakértők, elemzők számára. A rendőri vezetők és bűnüldözői szervek vezetői majd erről fognak szólni a holnapi nap során. Az Európol tehát az ilyen nagy adatok kezelésében és elemzésében kíván segítséget nyújtani, és mi szeretnénk a digitális rendfenntartás élharcosai is lenni, ehhez természetesen információ és tudás cserére van szükség egyre inkább a hatásvizsgálatokra kívánunk fókuszálni, és ez a 2019-es stratégiai tervünkben is szerepel. A tagállamokkal folytatott együttműködés, az otthoni hatóságokkal folytatott együttműködés mellett legalább ennyire fontos számomra, hogy megerősítsük az Európai Uniós intézményekkel folytatott együttműködést is, és már most szeretnék köszönetet mondani Avromopoulos és King biztos uraknak, a Digi Home nagyon fontos eh, a mi ügynökségünk számára, és egy eh, bizalomra épülő kapcsolatot szeretnénk a jövőben is biztosítani a eh, az online tartalmak terrorizmussal kapcsolatos részleteivel kapcsolatos munkánk egy nagyon fontos terület, és egy további prioritás számomra, hogy megerősítsük az együttműködést az EU és a nemzetközi szervezetek között. Az elmúlt öt hónapban, amióta hivatalban vagyok, már találkoztam az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség, a Frontex képviselőivel, az Eurulisa, képviselőivel, az Európai Kábítószerügyi Ügynökséggel, az Európai Nemek közötti egyenlőségi intézettel, valamint a vegyi fegyverek betiltásáért felelős szervezettel. A frontex jövő héten egy együttes igazgatósági ülést tartunk, megvitatandó az előttünk álló kérdéseket. És én szándékom szerint az Európol vezető szerepet játszik majd minden ilyen együttműködésben, hiszen az együttműködés, a tapasztalatcsere a legkülönbözőbb szervezetekkel biztosíthatja, hogy a hírszerzői hiányosságokat fel tudjuk számolni. A nemzeti hatóságoktól kapott információkat szerdán és csütörtökön fogjuk megvitatni az európai rendőri vezetők konvenciója keretében Hágában. Ez az Európa egyik legnagyobb szabású rendezvénye, és ez a mi szervezeti stratégiánk szempontjából is nagyon fontos lesz. Lezárásképpen eh, még egyszer elmondhatom, hogy az elmúlt öt hónap számomra nagyon gyümölcsöző volt, eh, és nagyon sok mindent megismertem a nemzeti, eh, nyomozati, bűnüldözői munkáról, és meg vagyok győződve arról, hogy a jövőben az Europol további működésének sarokkövei a helyükön vannak és a 2019-21-es többéves programozási dokumentumról szólva ezt márciusban mutattuk be Rob Rainwright, az elődöm, mutatta ezt be akkor, azóta változás ebben a dokumentumban nem történt, és várhatóan még november vége előtt elfogadásra kerül majd ez a dokumentum. A stratégiai célkitűzéseket említi ez a dokumentum. Az első stratégiai célkitűzés szerint az Európol lesz a legfontosabb információs központ, a bűnüldözői hatóságok számára az egyes tagállamokban. Az információkezelés területén új lehetőségeket fogunk felhasználni, hogy a hírszerzés munkáját, az elemzést tovább tudjuk fejleszteni a tagállamok számára. Az adatkezelést folyamatosan a tagállamokkal közösen fogjuk felülvizsgálni. És a tagállamok hatóságaitól hallottam, hogy ők is befektetnek az információkezelésbe. Az Európol munkájának az informatika területén nagyon fontos része az interoperabilitás, az összekapcsolhatóság a különböző európai információs hálózatokkal és rendszerekkel, a tud például tovább kívánjuk fejleszteni, és ez egy nagyon fontos része lesz majd a költségvetésünknek. Fontos, hogy a rendszereinket megfelelően aktualizáljuk, és folyamatosan új eszközökbe is beruházzunk. A lehető leghatékonyabb operatív támogatást kívánunk, kívánjuk megadni a tagállamoknak. Már korábban említettem a tagállamok elvárásait, illetve hogy mi ezt hogyan kívánjuk kezelni. Én Számos visszacsatolást kaptam a tagállamoktól, és ezeket képez, e, e, ezek fogják majd alapját képezni az említett konvención eszmecseréjének is. Az Europol hatékony szervezetként kíván működni, megfelelő irányítási szerkezettel. 2017-ben 146 milliós volt a költségvetésünk, és ezen belül 80%-os volt a programok megvalósítási aránya. És a 2019-es költségvetést mindezek meghatározzák, illetve a többéves programozási keretet is. Sajnos azonban a 2019-re vonatkozó javaslat elmarad az Európol várakozásaitól, sőt egy konkrét csökkenést irányoz elő a 18 as költségvetéshez képest. Én számítok az EP támogatására, hogy ezt a hiátust át tudjuk hidalni majd a költségvetési szakbizottsággal közösen. Fontos, hogy a nemzeti kormányok figyelmét is felkeltsük, ez nagy segítséget jelentene a költségvetési tárgyalások során. Más más szervezetekkel való együttműködés kulcsfontosságú de a rugalmasság legalább ennyire fontos. A szervezetek közötti kapcsolattartást hatékonyabbá kell tenni. Minden ügynökséggel megkívánjuk vitatni, hogy hogyan tudjuk az együttműködést tovább javítani stratégiai és operatív szinten. Az Europol ezen kívül a belügyi igazságügyi együttműködést tovább kívánja terjeszteni a következő években és az egyes intézmények közötti szinergiára törekszünk. Az Európol, Máltán és Szlovákiában komoly segítséget nyújtott a nyomozati munkában, és nagy mértékben a jogállamiság betartására helyeztük a hangsúlyt ezekben a munkákban is, és mi mindent elkövetünk, hogy a máltai és a szlovákiai hatóságokat a nyomozati munkában segíteni tudjuk. És természetesen eleget kívánunk tenni azon kötelezettségünknek is, hogy a tagállamokat segítsük, és megfelelően, megfelelő mértékű rugalmasságot alkalmazzunk e tekintetben. Az elmúlt években látogatást tett nálunk jó néhány jépeské delegáció, és én mindenkit arra ösztönzök, hogy látogassanak el hozzánk, és hogy első kézből ismerkedjenek meg a munkánkkal. Köszönöm szépen a mai meghívást, és várom majd a kérdéseiket. Um, Kollégák, akkor most lehetőséget adunk a hozzászólásokra. Megnyitom a vitát. a, egy román és egy ciprusi delegált kért egyelőre szólt és elnézést közben holland tolmácsolást hallok. Tehát most román kollégánknak adom meg a szót, de mielőtt hozzászólna, szeretném elmondani Bólasszonynak, hogy nagyon jónak tartom a felszólalását, és a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos megjegyzéséhez hasonlóan én is két hete elmondtam az osztrák elnökség felé, hogy ha megnézzük objektívan, hogy az Európol felé micsoda követelményeket támasztanak, és hogy az Európol még mindig eléggé kisméretű ügynökség, hogy most ott vannak az összekötő ügynökök, hogy összekötő tisztek, ott vannak a hotspotok, Egyszerűen a költségvetés nem elegendő ahhoz, hogy mindennek, mindezeknek a követelményeknek megfeleljenek. Úgyhogy támogatom az eh, ez, erről mondottakat, és eh, azt kérem, hogy eh, majd a nemzeti parlamentekben is amikor az Európol költségvetéséről szó lesz, ugyanúgy, ahogy itt az Európai Parlamentben is, akkor támogassák a megfelelő finanszírozást. Jó, kérem még egyszer, hogy a felszólalási kérelmüket a kártyák kitöltésével jelezzék felénk. Jó, elnézést kérek, hogy ennyire bürokratikus ez a módszer, ahogy sokszor látjuk itt e, ebben a házban, de ezt azért szerveztük így, mert szeretnénk igazságosak lenni, szeretnénk egy nemzeti parlamenti képviselőtnek adni, e, megadni a szót, utána pedig egy európai parlamentinek. Egy kéket kell kitölteni, ami igazából nem is kék, hanem ilyen bézsféle, de hát kék kártyának neveztük el, úgyhogy ez az a kártya, amelyre a nevüket föl kell írni. Florea asszony. Hol van Florea asszony? Kicsit nehéz átlátni ezt a nagy termet. Florea asszony ö, szeretne kérdést, illetve megjegyzéseket tenni. Jó, akkor most két percre meg, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát arról a hozzájárulásról szerettem volna beszélni, amelyel a román delegáció jelentkezett a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban. Lehet most erről beszélnem? Elnök, ö, Boller úrhoz is intézhet kérdéseket, vagy bármiféle más tárgyú hozzászólását most akkor két percben tegye meg, jó? Tehát a Döbol asszony által tartott előadást nagyon nagy figyelemmel hallgattuk, és úgy gondoljuk, hogy ez a terv valóban nagyon jó, de van néhány megjegyzésünk a több éves tervhez. Először is delegációnk szeretné hangsúlyozni azt, hogy a programozási dokument egyik legfontosabb célkitűzése az, hogy minél kiválóbb minőségű támogatást tudjon az Európol a három konkrét prioritási területen nyújtani az európai tagállamoknak. Tehát a terrorizmus, a szervezetbűnözés és a számítógépezés, bűn, számítógépes bűnözés területén. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy gyors támogatás működik, fejlődésbeli támogatás juthasson a tagállamok számára, valamint megfelelő támogatást kell nyújtani információ és szakértelem terén is valós időben a helyszínen. Másodszorban, hogyha az illegális migráció problémáját tekintjük, tud, látjuk, hogy az osztrák soros elnökség is prioritásként kezeli azt, hogy Európa védelmezzen minket, tehát fontos fontosságot szentel a biztonságnak az illegális migráció kapcsán, illetve az európai külső határok védése szempontjából. Véleményünk szerint is nagyon fontos, és az elkövetkezendő időszakban még relevánsabb lesz majd ez, tehát az Európol nagyon fontos szerepet fog játszani abban, hogy a migránsokat csempésző bűnözők üzleti modelljeit ö, megsemmisítse, és az embercsempészetet lehet, ellehetetlenítse. Harmadsorban Fontosnak tartjuk és jónak tartjuk azt, hogy a számítógépes fejlesztések is a feladatok középpontjában állnak, tehát integrálni kell, és egymással kölcsönösen együttműködő képessé kell tenni a rendszereket. Mivel az ügynökség legfontosabb feladata az, hogy gyűjtsön, tároljon, analizáljon illet, adatokat, illetve hogy segítse az adatcserét. Természetesen a számítógépes rendszerek ebből a szempontból nagyon fontosak. Egyébként azt is meg kell majd nézni, hogy a több éves Európol programmal kapcsolatban a Brexit majd milyen hatással lesz. Tám, számolunk tehát, számítunk az Európol támogatására a román soros tanácsi elnökség alatt is. és ugye akkor mi, mi adjuk majd a az administratív vezetést, tehát nagyon fontos szerepet fogunk játszani a különböző európai ügynökségek irányításában, illetve fejlesztésében. Szeretném aláhúzni, hogy nagyon nagyon nagy erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a 2018-tól 21-ig tartó időszakra való célkitűzésénket megvalósítsuk. Elnök, nagyon szépen kérem, hogy mindenki csak két percig beszéljen, hogy minden hozzászólás kérőnek lehetősége legyen felszólalni. Köszönöm szépen, Florea asszony. És akkor mielőtt az Európa következőként az Európai Parlamenti képviselőnek megadnám a szót, elmondom, hogy utána, hogy, hogy utána Dimitriov úr a ciprusi parlament képviseletében is fel fog tudni szólalni. Ευχαριστώ. Η γενική μας άποψη είναι το προσχέδιο πολυετούς προγραμματισμού είναι ένα συνεκτικό και Általános meggyőződésünk az, hogy a programtervezet nagyon jó, konstruktív dokumentum, és nagyon világosan leírja a szervezet célkitűzéseit, de szeretnénk néhány kiegészítő megjegyzéssel élni. Először is úgy gondoljuk, hogy a korrupció az, amely nagyon sok más bűn, bűncselekményt lehetővé tesz. És ezt egyébként az ö, legutóbbi kockázatelemzések is aláhúzták. Ennek ellenére a több éves ö, program tervezetben a korrupcióval kapcsolatos ö, fejezet nincs. Tehát az lenne a kérdésem, hogy az elkövetkezendő időszakban hogy kívánja ezt ö, megszervezni az Európol. Szeretnének utalni valamilyen módon a korrupcióra is. Aztán az 1.3-as pont alatt, ami a ö, különböző partnerségekkelről szól, kifejezném, ö, hogy mennyire szkeptikusak vagyunk arra nézve, hogy Törökországot is befoglaljuk a mediterrán országok körébe, amelyekkel együtt akarunk működni. Az adatvédelem helyzete rendkívül rossz Törökországban és a jelenlegi terrorizmus ellenes törvény fényében ez még csak romlani fog. Azon kívül a török állampolgárokra vonatkozó vízum liberalizáció is megköveteli azt, hogy a török jog az európai terrorizmus törvények szintjére emelje a saját intézkedéseit, különösen azt arra nézve, hogy a terrorizmusnak milyen meghatározását adják. Hogyha a szervezet bűnözés és a terrorizmus területével kapcsolatos személyes adatokat akarunk velük cserélni, akkor nagyon fontos tehát, hogy legelőször is megköveteljük, hogy a, ennek, ennek a definíciója, illetve a hatája rendben legyen. Ezen kívül megemlíteném azt is, hogy a szervezetbűnözés és a terrorizmus ellenes intézkedések területén Törökország nem működik együtt Ciprussal, már pedig ez is kockáztatni fogja az Europol célkitűzéseinek megvalósítását hogyha az Európol hagyományos kereteit ki akarjuk tehát terjeszteni Törökország felé, azzal nagyon szerencsétlen jelzést adunk kifelé, hiszen így akkor nem azt jelezzük, hogy az Európai Unió, illetve az Európol valóban komolyan veszi a személyes adatok védelmét. Nagyon fontosnak tartjuk az online radikalizáció elleni harcot, üdvözöljük az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, de úgy gondoljuk, hogy a mecsetekben, illetve más helyszíneken folytatott radikalizáció is része kellene, hogy legyen egy szélesebb terrorizmus ellenes stratégiának, illetve az ezzel kapcsolatos hálózatnak. Elnök, köszönöm szépen. Még egyszer megkérem, hogy mindenki csak két percen ben beszéljen, meg nagyon hosszú a felszólalók listája. És kérem, hogy hogy az ügyvezető igazgató nőnek is tegyenek föl kérdéseket. Diaz de Mera úr kapja most meg a szót az Európai Parlament képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is az Európa igazgatóasszonyának szeretnék gratulálni. Nagyon intenzív ez a munka, és már öt hónapja nagyon keményen dolgozik. Úgyhogy a minden bizalmat pedé helyezünk, amikor a biztonságról van szó. Szeretnék kérdezni valamit öntől, asszonyom. A múlt héten Juncker úr érintett ugyanis több témát amely engem foglalkoztat. Az egyik téma az a tartalmak eltávolítása. Van-e az Európornak erőforrása arra, hogy gyorsan el tudjon ilyen tartalmakat, terrorizmusra úszító és egyéb tartalmakat távolítani az internetről. A másik pedig a külső határokat védő szolgálatok és ügynökség létrehozása, ez az európai migrációs hálózatnak a kárára fog létrejönni? Remélem, hogy nem. És aztán a kiberbiztonság. Tudjuk, hogy a kiberbűnözés az gyakorlatilag már a bűncselekmények 50%-át teszi ki nagyon sok Európai Uniós tagállamban. És ön beszélt arról, hogy új eszközökbe fektetnének be, és én ezzel egyetértek, illetve egyetértek az elnökünkkel is abban, hogy a több éves pénzügyi tervben az Európa költségvetését növelni kell de a, mi lesz a humán erőforrásokkal, az innovációval és fejlesztéssel, hogy az új, jonnan megjelenő, új online kiberbűnözési formákkal szembe tudjanak szállni. Erre is oda kell figyelni. Aztán a SIUNET, ugye megvan a hálózat, de a nemzeti szabályozással még gond van konkrét tagállamokban. Úgyhogy tisztelt igazgató asszony, el tudja -e nekünk mondani, hogy a hálózat hatékonyságát javítani kívánja, vagy inkább le kívánják cserélni ezt valami másfajta információ cserére a pénzügyi bűncselekményekről. Köszönöm. Köszönöm Diaz de Mera úrnak, és most ismét a Nemzeti Parlamentek képviselői, Jószán asszony következik Franciaországból. Parancsoljon. Kedves kollégák, a jelenlegi kontextusban, amit ugye a terrorista, amire a terrorista fenyegetések a jellemzőek, illetve az illegális migráció. Az Európolnak olyan ügynökségné kell válnia, amely valóban a biztonságot szolgálja. Több szempont felmerül itt, én csak háromra összpontosítok. Az első az az, hogy az Európol mélyítse el a kapcsolatait a tagállamokkal, az operatív hatóságokkal. Itt nagyon fontos ez az együttműködés, elengedhetetlen az információ csere. A az információcsere nagyot nőtt az elmúlt években, és ez pozitív, de a legtöbbi, az információban legaktívabban öt tagállam vesz részt, ezek egyike Franciaország. Az Európolnak több mozgástére van szüksége, hogy valódi hozzáadott értéket tudjon teremteni, és egyébként az e a nemzeti parlamenteket is segítheti, és ami pedig a Brexitet illeti, hát mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez ne vezessen oda, hogy az Egyesült Királysággal biztonsági problémák merülnek fel. A biztonság nagyon fontos, és az is, hogy vannak olyan projektek, amelyek a e, bűnüldöző hatóságok, illetve az Európol között zajlanak más e, államokban, de más államoknak esetleg nem ugyanazok a céljai, mint nekünk tehát esetenkénti megközelítésre lenne szükség. Aztán az információs rendszerek interoperabilitása. Ez egy nagy kihívás, komoly technikai kihívás, amelyet meg kell oldani, tehát felül kell lépni a jelenlegi töredezettségen, mert az adatbázisok eléggé töredezettek, és enélkül nem lehet hatékony lefolytatni fontos, hogy az Europol a különböző információs rendszerekhez a lehető legjobban hozzá tudjon férni, természetesen a személyes adatok védelmét tiszteletben tartva. Ez az interoperabilitás 2020-21-re van kitűzve, és ehhez komoly informatikai beruházásra van szükség, hogy így nagy mennyiségű adatot lehessen majd cserélni. Végül pedig a kiberbiztonság megteremtése is komoly kihívás, és ezt az Europol is beazonosította egyre növekvő ez a fenyegetés, gazdasági és politikai károkat okoz és globális fellépéssel lehet harcolni a kiberbűnözéssel szemben, az európai bűnüldöző szolgálatok, illetve a magánszektor és a bankszektor részvételével. Itt van tehát néhány prioritás, amely Franciaország szerint be kell, hogy kerüljön az Európol több éves programozásába. Örömmel hallom, hogy román és ciprusi kollégám osztja ezt a nézetet. Thank you very much. Köszönöm szépen. Meg kell említenem, hogy két korábbi képviselőnk is jelen van, Timothy Kirkup és Via Human Rights asszony, üdvözlöm mindkettőjüket. A következő hozzászóló Bulgáriából, Svetanov úr, két percben. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. A program dokumentumról szeretnék szólni. 1921 nagyon fontos fejlemény. Itt az összes szakértelmet, az összes képességet összefogja ez a dokumentum, amely segítséget jelentett a tagállam számára. Két kulcs eleme az anyagnak a stratégia és az ehhez rendelt források. Nagyon fontos, hogy megfelelő pénzügyi forrásokat garantáljunk az ügynökség működéséhez, és én üdvözlök minden olyan javaslatot, kezdeményezést, ami a költségvetési korlátokat enyhítheti, különösen a technológia területén. Tehát további forrásokra van szükség, különös tekintettel a migrációra és a terrorista fenyegetésre. És én üdvözlöm, hogy az ügynökség prioritásokat fogalmaz meg többek között a Nyugat-Balkánnal folytatott együttműködés kapcsán is, és a megállapodásokat a meglévő mechanizmusok keretében kell megvalósítani. A fokozott együttműködés ezen országokkal nagyon fontos feladat, és szoros kapcsolatot kell biztosítani az Európai Unióhoz ezen országok számára és fontos, hogy az közös értékeket valljunk. Ez lehetővé teszi, hogy egy hogy megakadályozzunk egy politikai vagy értékrendbeli vákumot a régióban. Lehetővé kell tenni ezen országok számára, hogy a nagyon súlyos kihívásokkal szembe tudjanak szállni a e, migráció problémájára tekintettel. Nagyon fontos, hogy az Európol figyelembe vegye Törökország szerepét is, és a Törökországgal való együttműködést. Végezetül pedig a Brexitről is szólni kell. Számos migrációs út Európán keresztül vezet, tehát nagyon fontos, hogy Törökországgal minél szorosabban együttműködjük. Tehát végezetül még az Egyesült Királyságról milyen mechanizmusok vagy minimális standardok segíthetnek, hogy elkerülhessük a biztonsági vákumot, miután az Egyesült Királyság kiválik az Unióból. Az Európai Parlament részéről Katrina Csinicsi asszony. Grazie, grazie, Köszönöm szépen. Marász elnök úr, én először is szeretnék köszönetet mondani az Europol ügyvezető igazgatójának, de Bollasszonynak az előadásáért. Ahogy kiemelte, az Europol szerepe és ez a jövőben is így lesz, egyre inkább központi lesz a megelőzésben, illetve határokon átnyúló bűncselekményekkel szembeni küzdelemben, mindegy, hogy terrorizmusról vagy kiberbűnözésről beszélünk. És ahogy kiemelte, alapvető jelentőségű az együttműködés a nemzeti hatóságokkal és a többi európai intézménnyel és európai ügynökséggel, és én ezzel kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni. Először is szeretném kérdezni, hogy az Európol 2017. decemberéig ugye elfogadta az útmutatást az adatok kezeléséről, integrált adatkezeléséről, és az Európai Adatvédelmi Biztos ezt elfogadta. Kérdezem ezzel kapcsolatban, hogy milyen stratégiai és operatív elemzéseket végeznek, mit vesznek figyelembe, és hogy ez a dokumentum a jövőbeni interoperabilitás, illetve az, adat, az információs rendszerek összekötetésével kapcsolatban erre hogyan, ezt hogyan fogja befolyásolni. Aztán pedig kérdezem, hogy az együttműködés a jövőben hogyan fog változni. Például az ügynökségek közül az Eurojust-tal igyekeznek-e az együttműködést javítani. 2021-ig terjed ugye a programozás, viszont nem hivatkoznak a az úgynevezett jövőbeni együttműködésre az Európai Ügyészséggel, tehát ez nem szerepel a rendeletben is, de kérdezem, hogy foglalkoznak-e ezzel. Ugye itt is majd erőforrásokra lesz szükség, hogy az Európol és az Európai Ügyészség együtt tudjon működni. Köszönöm. Köszönöm, Katrina. Most pedig a Nemzeti Parlamentek részéről Írországból Cleven Némi agályjal tölt el, hogy az Európol több éves eh, 2021-ig terjedő programjában harmadik országokkal, tehát nem EU-s tagállamok vagy országokkal való együttműködést erősíti itt az Egyesült Államok, Nyugat-Balkán, a közel-kelet szerepel. Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság 2019. március 31-én tehát az első negyedév végén kiválik, miért nincs utalás erre a kilépésre? hiszen valahogy el kéne ismerni azt is, hogy az Európol a sziget országgal együttműködik a bűnüldözés területén, és milyen kérdéseket vet majd fel a kilépés. Milyen szerepet vállal majd az Egyesült Királyság a különböző megállapodások tekintetében, amelyeket aláírt, és milyen lépéseket terveznek a Brexit után. A tudom, hogy bizonyos felsőbb beosztású elemzők vagy nyomozók pozíciójának módosulása bizonyos költségvetési kihatással lesz. Ez nem vet -e fel olyan kockázatot, hogy nem megfelelően szakképzett vagy tapasztalt munkatársak töltik majd be ezeket a pozíciókat. Köszönöm szépen. És akkor most Hollandia, Dan Burr asszony következik. Goedemiddag, dames en heren. Uh, ik wil heel graag benadrukken dat het heel positief is dat... Uh... Jó napot kívánok! Szeretném aláhúzni, mennyire pozitívnak tartom azt, hogy a nemzeti parlamentek képviselőiként itt uh, eh, lehetünk, és én magam részéről uh, a parlament mindkét, mindkét kamarájából csak női képviselőkkel érkeztem a mi országunkból, amire büszke vagyunk. Az Európol jövőjéről nagyon fontos tehát párbeszédet tartani. Ezzel kapcsolatban a munkaprogramról nagyon fontos, hogy az operációs szinten jól működjünk, de az a kérdés, hogy hogy tudjuk ezt megvalósítani a tagállamok rendőri bűnüldöző szervei mit tudnak várni konkrétan ezektől a szolgáltatásoktól. Aztán a az együttműködés, a B részben leírt együttműködés mi konkrétan, mit lehetne ebben kifejteni. Aztán a jogállamisággal kapcsolatban, illetve a, azzal kapcsolatban, hogy harmadik országokkal megállapodást fogunk kötni, itt az emberi jogok, a jogállamiság hogy fog szerepelni? illetve a magánélet védelmének jogát hogy fogja befolyásolni a PNR, illetve más utas, utasokkal kapcsolatos adatok szintjén. Aztán az Európol kiterjesztett hatáskört fog majd kapni a terrorizmus elleni területen, majdnem ugyanakkor át, mint a szervezett bűnözés területén. Hogy fog ez majd hatni a nemzeti rendőrségek ezen a területen végzett munkájára? Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Magyarország nevében Dunai asszony kapszó. tessék. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ügyvezető igazgató asszony, tisztelt kollégák! Az Európol többéves programozási tervezete kapcsán Magyarországnak az a meggyőződése, hogy az uniót érintő migrációs kihívás és a terror fenyegetettség elleni küzdelem egyik leghatékonyabb eszközét a gyors és hatékony bűnöldözési együttműködés jelenti a védelmező európa nevében és ennek a jegyében ezért is kulcsfontosságú az europollal és az ügynökség által működtetett csatornákon keresztül a partnerhatóságokkal történő együttműködés. az együttműködés keretein belül támogatjuk a partnerszolgálatok által alkalmazott eszközök és módszerek sajátosságainak megismerését közös fejlesztési lehetőséget továbbá az operatv programokban is tovább erőstjük részvételünket az europol többéves programozási tervezete a bel és igazságügy területén megjelenő prioritásokra alapoz. az abban megfogalmazott fő célkitűzéseket magyarország támogathatónak tartja. a programozási dokumentum prioritásai közül magyarország szempontjából is az illegális migráció elleni küzdelem az egyik legnagyobb kihvás geopolitikai helyzetünkből fakadóan hosszú távon is terveznünk kell a schengeni külső határokkal és az ahhoz kapcsolódó bűnelkövetési formák megjelenésével melyek magyarországon keresztül az egész unióra hatással lehetnek. hazánk célja hogy az európai uniós kezdeményezések alapján létrejövő operatv együttműködésben való részvételünket valamint a határon átnyúló információcserét tovább fokozzuk. magyar részről támogatjuk hogy az europol egy olyan hatékony szervezet legyen amely hatékony iránytási rendszerrel br. javasoljuk hogy a rendelkezésre álló erőforrások és eszközök kihasználása a legoptimálisabb keretek között valósuljon meg. a tagállamok támogatása és az adminisztrációs mechanizmusok átláthatóbbá tétele mellett köszönöm szépen a figyelmet és hogy részt vehetünk a magyar nemzeti parlament részéről a mai tanácskozáson is. Köszönöm szépen. Az Egyesült Királyság parlamentjének nevében Timothy Kirkhope úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm én is az Európol új ügyvezető igazgatónőjét, azt hiszem, hogy a nagyobb mértékű átláthatóságért harcolók között volt, és ezért nagyon örülök neki, hogy most itt ül ebben a székben, és részt vesz ebben, ezen az ülésen, illetve ebben a folyamatban. Ezen kívül azt is üdvözlöm, hogy az e- e- Egyesült Királyság néhány nappal ezelőtt döntött úgy, hogy a, hogy a pénzügyi információkról szóló új rendelkezésekben részt vesz, és ezzel kapcsolatban az európai pénzmosás elleni e, e, együttműködésben részt fog venni. üdvözlöm ezt a döntést, nagyon fontos, ezáltal elismerjük az Európol fontosságát. És én a PNR-rel kapcsolatos jelentést e, írtam meg annak idején, és nagyon fontosnak tartottam már akkor is, hogy a valós időben történő információ megvalósuljon, hiszen az Európai Unió jövő, jövője szempontjából is nagyon fontos ez. Az EU-s ügynökségek, illetve a külső ügynökségek szerepe is fontos, de ezzel kapcsolatban aggaszt engem az, hogy a jelenlegi brit álláspont, illetve az Európai Unió és, a, és Nagy-Britannia közötti kapcsolat hogy alakul majd. Ezért szeretném ügyvezető igazgatónőt kér, megkérni arra, hogy tényleg hogy lesz majd a jövőben az Európol működésével kapcsolatban, és az adat és a adatbiztonság, illetve a biztonság helyzetével kapcsolatban. A jelenlegi helyzet hogy tud majd tovább folytatódni, amikor az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, milyen lesz majd az ország Bizottság és az Európai Unió kapcsolata, hiszen nagyon fontos, hogy az Európol sikeret, sikerét továbbvigyük, és ennek feltétele az, hogy az Egyesült Királysággal teljes mértékű, jól működő együttműködést folytasson. Elnök, köszönöm szépen. Franciaország nevében Mendez úr kapja meg a szót. Merci, monsieur le président. Je vais, je vais être court. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek és gyors. Nagyon egyszerű kérdésem van. Hogyan lehet a rendőri együttműködést könnyíteni Európában, operatív ügynökségé kell alakálni, a, alakítani az Európolt, hogy a határokon a bűnözéssel szembe tudjunk szállni. Gondolok a 2015-ös Batakláni támadásra, nem kellene új dinamikát teremteni a rendőri együttműködésben európai szinten, és ez fel fog, felmerül-e majd a költségvetésben tehát hogy operatív együttműködésre legyen költségvetése az Europolnak. Köszönöm szépen, és különösen köszönöm, hogy ilyen röviden fogalmazott, hiszen még sokan jelentkeztek. Kérem mindenki fogja rövidre. És a holland delegáció részéről Vízmen asszony következik. Köszönöm szépen. A holland szenátus szeretne köszönetet mondani minden kinek, aki ezt az együttes eszmecserét megszervezte, és külön köszönöm a hozzászólásokat, amelyek elősegítik a bűnözéssel szembeni fellépést Európában. Egy kérdésem lenne a több éves programozási dokumentummal kapcsolatosan. Az itt megfogalmazott második cég, az operatív segítségnyújtás, szakértelem, vagy szakmai segítségnyújtás azt jelenti, hogy Európa, illetve az Europol segítségnyújtással áll rendelkezésre a tagállamok nyomozati munkájában, és ez több, mint az információ átadás. Milyen nyomozati felhatalmazása lesz az Europol munkatársainak, akiket kihelyezett, kihelyeznek a tagállamokba, tehát milyen mandátummal rendelkeznek, és a közös parlamenti ellenőrző bizottság hogyan gyakorolhat majd ellenőrzést felettük. Az Europol hogyan tud majd beszámolni az ilyen nyomozati munkákról, ezre várnám a választ. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy röviden szólt. A görög parlament nevében Papadiopoulou úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Debol asszonynak a nemrégiben újonnan kinevezett Európol igazgatónak. Nagyon részletes és alapos beszámolót hallottunk a többéves programról. Ugyanakkor a hozzászólásomat az új kihívásokra szeretném kihegyezni, amelyekkel napjainkban szembenézünk, konkrétan a migrációs válságra, a biztonsági kérdésekre, különösen a Nyugat-Balkánon. ben óriási migrációs hullámmal néztünk szembe, és az EU-Törökország közös nyilatkozat ezt követően megszületett. Ennek következtében nagyon sokan a görög szigeteken rekedtek. 15-18 ezer menekültről beszélünk, 5 görög szigeten. Az Europol erőfeszítéseket tett, illetve más európai intézmények is a migrációs válság megoldására, de szerintem eh, a bizonytalanság most még súlyosabb, mindezt egy olyan időben, amikor az európai választások már itt vannak az ajtóban, és eh, valamilyen választ kell adnunk a menekült válságra. A kérdésem az, hogy milyen további erőforrásokat használhat fel az Európol, annak érdekében, hogy az ilyen biztonsági kihívásokat megoldja a, konkrétan a menekült válsággal összefüggésben. Azt szeretném tudni, hogy ön szerint nem vezet-e a válságkezelés további radikalizálódáshoz a menekültek körében? Köszönöm. Köszönöm szépen. Spanyolország nevében Toledano úr. Muchas gracias, señor presidente. Eh, gracias a la Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az Európol ügyvezető igazgatónőnek a jelenlétét. Néhány gondolatom, néhány kérdésem lenne önhöz. Az Európol előtt nagy kihívások állnak, ahogy már ezt többen is megemlítettük, a terrorizmus elleni harc, a szervezett bűnözés, a számítógépes bűnözés, az embercsempész bandák, emberkereskedő bandák. Aggódunk, mert az ügynökség finanszírozási problémákkal küszködik, különösen a nemzeti bűnöldöző szervek segítése terén, már pedig ugye nekik kellene segíteni elsősorban, és el tudom képzelni, hogy bizonyos fokig azért hiányzik a finanszírozás, mert az Egyesült Királyság kilép az Unióból. Szeretném tudni tehát, hogy ezt a kérdést hogy tudjuk megoldani. Nagyon aggódunk azon, hogy az országaink biztonságát is befolyásolni fogja majd ez a tény, ez a finanszírozási hiány. gyakran a polgáraink nem is értik, hogy, az Európai Unió hogy működik, és úgy tudnánk biztosítani ennek jobb megértését, illetve az Európai Unió tiszteletét, hogy például az Európolon keresztül ö, tudatosítjuk az emberekben az európai ügynökségek fontosságát. Spanyolországban is nagyon jó lenne, ha az emberek tudnák, hogy az ő biztonságukért mit tesz Európa, mit tesz az Európol. Ez ez a cél talán, ennek a célnak a hangsúlyozása talán elérni, segítene abban, hogy a finanszírozást fejlesszük. Ez volt, illetve az európai elfogató parancsról alkotott véleményére is kíváncsi lennék. Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégák hozzászólásai azt hiszem jól mutatják, hogy van egy kis aggály itt, hogy aggódunk az együttműködési kapacitás miatt. És az igaz, hogy persze szeretnénk megismerni azt, hogy ez az együttműködés az Európol és a többi ügynökség között hogyan valósul meg Európai Uniós szinten, és hogy nincs-e kockázata annak, hogy az Europol és a Frontex kompetenciái hatásköre átfedi egymást, hiszen Frontex is tulajdonképpen küzd a terrorizmus ellen, a fegyverkereskedelem ellen, akkor is, hogyha a fő feladata nyilván az EU külső határainak a felügyelete. És aztán a migránsok kereskedelmével kapcsolatban, embercsempészettel kapcsolatban is megfigyelhető hatáskör átfedés. És hogyha a hotspotokra gondolunk, akkor például ugye a az új ellenőrzött központok hasonló struktúrák lehetnek, amelyekre nemrégiben javaslat született, de érdekelne bennünket, hogy hogyan kerülik azt el, hogy átfedjék az ügynökségek kompetenciái egymást, és ugye szerettünk volna, szerettük volna mindannyian megerősíteni az Európolt, és köszönjük szépen! Köszönöm szépen. Mielőtt visszaadom majd a szót ügyvezető igazgató asszonynak, most Luxemburgból Ángel úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm Debol asszonynak amit az öt hónap alatt már is elért. Egyetértek a megjegyzésekkel, a több éves keretről. Megint olyan helyzetben vagyunk, hogy Európa többet kellene, hogy tegyen, de ezért senki nem akar fizetni. A kérdésem a következő, az emberi erőforrással kapcsolatos. Én védem az erős európai köztisztviselők helyzetét, és úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan európai ügynökség van, ahol a köztisztviselőket ideiglenes vagy szerződéses alapon dolgozó munkatársak váltják föl az Európolban, mi a helyzet? Ugye tudjuk, hogy nagyon sokakat az Európolba a tagállamok küldenek ki, de én úgy gondolom, hogy egy jól motivált, jó munkakörülmények között dolgozó állomány sokkal többet tudna tenni az Európai Unió ügyében elnök. Köszönöm szépen ezeket a nagyon pontos, jó és releváns, fontos kérdéseket. És akkor most nagy örömmel visszaadom a szót ügyvezető igazgató asszonynak. Így útmutatásképpen még megemlíteném, hogy ezt az első részt 5 órakor fogjuk lezárni, és biztos is, hogy nem lesz képes minden kérdésre válaszolni, ugye nagyon, de, de azért több téma ismétlődött a kérdések során, úgyhogy tessék, Ketri, most megadom a szót neked, és válaszold meg a legfontosabb kérdéseket. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a kérdéseket, a megjegyzéseket. Nagyon sokat segít ez minket abban, hogy az európai polgárok érdekét minél jobban tudjuk szolgálni. Úgy, csoportonként fogom megválaszolni a kérdéseket először a migrációhoz kapcsolódó megjegyzésekre reagálnék. Az Európolnak van egy európai migrációs és csempészettel foglalkozó központja, jelenleg 90 magas szintű nyomozást folytat ez a központ. A tagállamok ennél sokkal többet szeretnének, de a prioritási szabályok miatt jelenleg csak 90 ilyen intézkedést, illetve nyomozást tudunk. Aztán a nagyon sok ugye az erőszakos incidens a csempészek körében, és billiónyi euróban mérhetők a profitok, amiket lekaszálnak. A migránsok csempészete egyébként teszi ki az összes magas szintű nyomozás 25%-át. Annak érdekében, hogy egy hatékonyabb, célzottabb operációs tevékenységet tudjunk kialakítani, nagyon fontos, hogy EU szerte begyűjtsük az információt, az adatokat, és standardizáljuk az eljárásokat. Csak így tudunk megfelelő hatékonysággal működni, és egy 10 pontos dokumentumot állítottunk össze ezzel kapcsolatban, ezeket majd tovább visszük a tanácsi ülésekre is. Minden esetre az egyik ilyen javaslat az, hogy egy közös összekötő tiszt csoportot áll, állítsunk fel most a migrációval kapcsolatban is, úgy, ahogy ez már a számítógépes bűnözés, illetve a szervezett bűnözés területén létezik is, hiszen így a nyomozók egymással érintkezni tudnak, és prioritásokat állíthatnak föl az ügyek között. Aztán a migránsok csempészetével foglalkozó ö, emberek profitjára fogunk koncentrálni, párhuzamos nyomozásokat fogunk indítani a tagállamokban sokkal gyakrabban, annak érdekében, hogy kiderítsük, hogy hol vannak a profitok, és el tudjuk ezeket kobozni, a profitok, profitot, illetve az eszközöket is. A harmadik országokkal is folytatni kell a jó együttműködést a migráns csempészet terén. El kell érni, hogy még mielőtt az Európai Unióba érnek ezek a migránsok, meg tudjuk állítani a folyamatot, és ezért az adott harmadik országok hírszerzés, hírszerző szolgálataival is együtt kell működnünk, hogyha fel akarjuk göngyölíteni a csempészek mögött működő hálózatokat. Aztán a korrupcióval kapcsolatban is volt egy kérdés, illetve arról volt szó, hogy a több éves programozási dokumentumban nem szerepel a korrupció kérdése. Elismerjük, hogy ö, a korrupció ö, szül nagyon sok más bűncselekményt, és különösen a sport terén foglalkoztunk is elég sokat több országban is az ezzel kapcsolatos nyomozásokkal most vizsgáljuk, hogy még milyen konkrét intézkedéseket tudunk tenni annak érdekében, hogy az ügynökség támogatni tudja az ezzel kapcsolatos törekvéseket is. A korrupciónak a dokumentumba való belefoglalását úgy tudjuk majd megoldani, hogy a 19-es évre vonatkozó munkaprogramban megemlítjük. Ezzel kapcsolatban egyébként már tervezünk fellépéseket, antikorrupciós fellépéseket, amelyeket a tagállamok kezdeményeztek, ezeket támogatni fogjuk, illetve projekteket is, amelyek a korrupció ellen indulnak, és a korrupció elleni munkával foglalkozó ügynökségekkel is együtt fogunk működni. Aztán, ami a Törökországgal folytatott együttműködést illeti, Törökországgal folytatott együttműködésről szólt a ciprusi nemzeti parlament képviselője. Elismerjük, hogy a, hogy több bűnözési területen, például a migránsok csempészete vagy a kábítószer csempészet terén van értéke Törökországgal való együttműködésnek. Ez stratégiai megállapodáson alapul, ami 2004-ben született, de kizárja annak a lehetőségét, hogy személyes adatokat osszunk meg velük. Nagyon sok más területen folyik az együttműködés, és van egy összekötő tisztünk is, egy török összekötő tiszt, aki 2016-ban érkezett hozzánk, de a személyes adatok cseréje nem lehetséges, nem folyik. A jövőbeni együttműködés kitárgyalásáért az Európai Bizottság felel, ők fognak majd a személyes adatok cseréjéről szóló megállapodást kitárgyalni, mint ahogy minden országra is vonatkozik ez. Törökországot felvettük arra a listára, amely az ezzel kapcsolatos fellépések prioritását, illetve az a legfontosabb országokat tartalmazza. Aztán az internetes tartalmakkal foglalkozó uniós egység, az IRU, illetve a tartalmak eltávolítása. Az IRU nagyon fontos, nagyon nagy sikersztori. 2015-ben kezdte meg a működését, és máig körülbelül 66 ezer különböző tartalmat távolított el, amely körülbelül 84,5%-os sikernek mondható. Juncker úr egyébként az online tartalmakról szóló rendeletről szólván is szólt erről. Lesz erről tehát egy rendelet, amely tovább fogja majd erősíteni az online radikalizáció elleni harc képességeit. Most vizsgálja a bizottság azt, hogy az Európollal együttműködésben egy új platformot hogy tud megvalósítani ennek céljára, de az biztos, hogy ehhez is szükség lesz majd pénzeszközökre és emberi erőforrásra is. A bizottság javaslatot tett, velünk is konzultált, nagyon örülünk neki, hogy bevontak az előkészítésébe, és nagyon örülünk neki, hogy ilyen rövid határidővel sikerült egy javaslatot elkészíteniük az internetes tartalmakkal kapcsolatos illetve a tartalmak eltávolításával kapcsolatos területen. Nagyon fontos, hogy minél gyorsabban el tudjuk ezeket távolítani, hiszen így sokkal jobban tudjuk kezelni a radikalizáció helyzetét. Aztán az ügynökségek közötti együttműködés valóban néha felmerül a kérdés, hogy nem nincs átfedés a kompetenciák között. Ezért nagyon fontos, hogy az európai ügynökségek hálózata megvalósuljon, illetve működjön, hogy közös stratégiákat, közös tevékenységeket és közös elemzéseket alakítsunk ki első alkalommal fog majd összeülni a Frontex és az Europol eh, igazgató tanácsa jövő héten, és ez azért jó, mert megbeszélhetjük, hogy a Frontexnek, illetve az Europolnak milyen kompetenciái eh, vannak, és hogy hogy tudunk legmegfelelőbb módon együttműködni egymással, illetve egymás mellett legfelső szinten egyébként a Frontex-el már tartottam egy nagyon jó találkozót, ami a jövőbeni együttműködésről szólt meg fogjuk találni ennek a megfelelő formáit. A két ügynökség különböző kompetenciával rendelkezik, az Európol bűnügyi információs központ és az információ cseréjét felel, illetve a különböző bűnügyi nyomozásokat támogatja a bűnüldöző közösségben, a Frontex pedig a határainkat védi. De a két ügynökség közötti információ csere rendkívül fontos, és az elkövetkezendő Frontexról szóló rendelet keretében ez még majd fontosabban le lesz szabályozva. Aztán az FIU net, ami a pénzügyi bűnözéssel foglalkozik, ez is nagyon fontos feladat. A különböző bűnöldöző, vez, bűnöldöző területek vezetői kérik, hogy ezzel jobban foglalkozunk, illetve hogy támogatást adjunk a különböző pénzügyi bűncselekmények utáni nyomozásokhoz. Biztos, hogy ezzel kapcsolatban van még elég tennivaló, és hogy a támogatást, a szakmai támogatást meg tudjuk adni a tagállamoknak vannak. Jelenleg 8 pénzügyi bűnözéssel foglalkozó egységet támogatunk, nagyon jó eredménnyel, és született egy irányelv is, amely a pénzügyi információs egységek működését szabályozza. Ez lehetővé teszi az Európol számára azt, hogy tőlük az Európol nemzeti egységén keresztül információt igényeljünk. Mindig a nemzeti, az Európol nemzeti irodáján keresztül kell működnünk, és reméljük, hogy az új irányelv javaslat majd még könnyebbé teszi a pénzügyi bűnözés elleni harcot, hiszen ez az Európai Unió egyik fontos prioritása is. A 2019-es költségvetésünkről elnök úr és több hozzászóló képviselő is elmondta, hogy a 19-es évre vonatkozó Európai Uniós költségvetés tartalmaz az Európol költségvetését. 125 millió euró körül van ez az összeg, és csak 5 plusz álláshelyet kínál. Hát ez nem teszi lehetővé azt, hogy a az a sok kezdeményezés, amelyet mi fogunk tenni, illetve, hogy amely, illetve az, amire kérnek minket, megvalósuljon. Egyébként a 2018-as költségvetéshez képest 8 millióval kevesebb illet, a költségvetésünk, illetve a, az Európol igazgató tanácsának költségvetése is nagyot csökken a tavalyi évhez képest. Hogyha nem tudjuk megvalósítani, illetve megemelni a, ezt az összeget, akkor a szakértők számára nyújtott fizetések, a migráció elleni harc, a hotspotokkal kapcsolatos feladatok, és nagyon sok más, például a számítógépes bűnözés ellen teendő feladatok megvalósítása nagyon nehéz lesz. Márpedig a tagállamokat szeretnénk a titkosítás területén is segíteni, illetve nagyon fontos lenne frissíteni a jelenlegi számítógépes rendszereinket is. Erre sem lesz elegendő a pénz. Aztán a tagállami munkát a különleges intervenciós egységek szintjén is szeretnénk támogatni. Ugye ezek azok az egységek, amelyek az Atlasz hálózatot támogatják, és a pénzmosás, illetve a terroristák finanszírozása elleni harcot folytatják. Erre is szükség van finanszírozásra és hogyha az internetről minél gyorsabban szeretnénk terrorista tartalmakat eltávolítani, ehhez is szükség lesz majd költségvetésre, illetve a másodlagos biztonsági ellenőrzések, amelyek a hotspotokon meg kell valósuljanak, erre sem lesz majd pénz, valamint a sötét internet elleni harc is nagyon sokba kerül. Nagyon sok forrást venne elvileg igénybe. És ahogy mondtam, a számítógépes rendszereinkbe az elmúlt években nem fektettünk eleget, mert ahányszor csak pénzbeli változás történt, az mind a számítógépes területről lett elvonva. Egyre több támogatást kell tehát kérnünk a tagállamoktól, de hát nagyon sok olyan terület van, amely ö, egyszerűen tagállami szinten nem megáll, megoldható, ezért az Európol ö, valóban nagyon sok forrást igényelne, és e, most ehelyett a tagállamokat kell arra kérni, hogy fejlesztenek. Brexit. A bűnüldöző közösségen belül nagyon sokakat aggaszt a Brexit jelensége már emel, elemeztük ennek a hatásait, és nagyon sok részletes kérdésre választ is adtunk az Európai Bizottság felé. Meg vagyok győződve arról, hogy tudjuk kezelni a Brexitet, de még túl korai teljes mértékben ö, nyilatkozni arról, hogy ez hogy fog sikerülni. Ö, hiszen szélesebb körű biztonsági kérdésekre is választ kell először találnunk. Biztosítok mindenkit arról, hogy minden lehetséges forgatókönyvet értékelni fogunk a Brexit-tel kapcsolatban, és meg fogjuk találni a megoldásokat. Ezen a héten egyébként a rendőrfőnökök is tartanak majd egy vitát arról, hogy a Brexit-tel kapcsolatban milyen különböző forgatókönyvek merülhetnek fel. Ami az adatkezelést illeti. Az Európol szerepe az információ csere megvalósítása. Az adatok cseréje nagyon fontos, és ezeket elemezzük stratégiailag, tematikailag, illetve operatív elemzést is végrehajtunk, és a negyedik szinten pedig könnyítjük az információcserét. Az adatbázisok tehát, amelyeket az Europol belül kifejlesztettek, mindig is egy rendszerbe épültek, és most tovább kell lépnünk már olyan tekintetben, hogy ezek az adatbázisok hozzá kell, hogy férjenek más adatbázisokkal, de úgy, hogy az adat hozzáférés célját figyeljük. Az adat, ugyanis az adatvédelem meg kell, hogy valósuljon. A rendelet szerint, az Europol rendelet szerint az adatvédelem nagyon szigorú szabályokkal bír, nagyon sok ellenőr, illetve vannak ellenőrző szervezetek és ügynökségek is, tehát nagyon sok ellenőr tevékenykedik. Nekünk független adatvédelmi biztosunk van. Ezt a független adatvédelmi biztost az igazgató tanács nevezi ki, és ő naponta végez kereséseket a rendszerekben, hogy ellenőrizze, hogy betartjuk-e az adatvédelmi szabályokat, vagy sem, amennyiben nem, akkor ki kell igazítanunk a rendszert és ami pedig kívül a külső oldalt életi, az RDPS-sel komoly kapcsolatot létesítettünk, illetve nemzeti szinten is megvannak a kapcsolattartók. Tehát az Európol már elég hosszú ideje szigorú szabályokat alkalmaz az adatokhoz való hozzáférésre, az adatok feldolgozására, és garantáljuk, hogy az adatok csak azon partnerek felé kerülnek elküldésre, akik rendelkeznek engedéllyel ezeknek a felhasználására, illetve arra, hogy ezeket láthassák. És az adatok küldője lesz, illetve marad az adatok tulajdonosa. Ez fontos elmondani, és azt is fontos elmondani, hogy a tagállamok, amikor ők küldik az adatokat, akkor ők maradnak az adatok tulajdonosai. Vannak az Európolnak belső adatfeldolgozási útmutatásai, ezeket alkalmazzuk, és csak hozzáférési jogosultsággal rendelkezők és bűnüldözési tapasztalattal rendelkezők férhetnek hozzá ezekhez az adatbázisokhoz. De természetesen, ha bárkinek még bármilyen kérdése van, írásos választ szívesen adunk. Azt hiszem, nincs több időm, úgyhogy itt abba kell, hogy hagyjam elnök úr. Igen, azt hiszem ez igaz, de e, itt a nagyobb horderejű kérdésekkel kapcsolatban hangsúlyozzuk, hogyha a kollégák részletesebb választ szeretnének, akkor kérem természetesen azért észszerű mértékig, de jelezzék ezt mert hát nyilván itt eh, a formális, ezen a formális találkozón az igazgatóasszony nem tud mindenkinek a kérdésére részletes választ adni. De például ugye a Brexit-tel kapcsolatos kérdésben az Europol már készített eh, terveket, ugye a bizottságnak is, de még mindig nehéz tárgyalásoknak nézünk előbe a biztonsági kérdésekben. Vannak olyan témák, amelyekkel kapcsolatban az Európa nem tud többet tenni addig, amíg politikai lépések nem történnek. De ha bárkinek vannak további kérdései, akkor természetesen azokat feltehet ide. Én egyébként azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdéseket tettek fel. Kérdezem a többieket, hogy kívánnak-e hozzászólni, esetleg Catherine de Igen, köszönöm szépen a kérdéseket. Koherensek egyébként ezek a kérdések, én is hasonlókat hallottam miniszterekkel, tagállami miniszterekkel folytatott beszélgetésben, illetve a bűnüldözési szervekkel folytatott eszmecserékben, a nyugati Balkánról folytatott eszmecserékben, illetve arról, hogy harmadik országoknak hogyan továbbítunk személyes adatokat. Nagyon szigorúak a szabályok, és az Európai Bizottság feladata az, hogy ilyen megalapodásokat kössön. De szeretném mindenkinek megköszönni az érdeklődését. Köszönöm, hogy ennyire fontos önöknek az operatív támogatás, amelyet az Európol nyújthat az egyes tagállamokban, és természetesen, hogyha írásban meg tudom válaszolni a kéréseiket, a kérdéseiket, akkor azt nagyon szívesen megteszem, és szeretettel látjuk önöket az Európolnál is, és itt is feltehetik a kérdéseiket. Köszönöm még egyszer, és remélem, hogy találkozunk még. Köszönöm szépen, igazgatóasszony és ha kedves kollégák, vannak még kérdések, amelyekre nem kaptak teljes választ, akkor kérem ezt vagy hozzánk a titkársághoz nyújtsák be, vagy közvetlenül az igazgatóasszonyhoz. A brexit kapcsolatosan, ami a biztonsági meglapodást illeti, az Európorra vonatkozó konkrét kérdés kapcsán az Európol adatbázishoz az Egyesült Királyság hozzáfér majd. A kérdések jól ismertek, de a konkrét tárgyalások még természetesen nem zárultak le, nem zajlottak le. A bizottság álláspontja egyértelmű a tekintetben, hogy az Egyesült Királyság mit várhat el, de a működés szempontjából az Europol nem tud nyilatkozni, mindaddig, amíg a két fél nem lép előre a tárgyalásokban. Ezt megkívántam említeni, és akkor most rátérünk a mai nap utolsó részére. Itt szintén több előadónk lesz az Európa, Europol igazgató tanácsának tevékenységéről március és szeptember között 2018-ban. A Prit Perkna úr az Europol igazgató tanácsának elnöke, és Svetan Svetanov urak következnek. Kérem, hogy fáradjanak ki ide az elnökségi asztalhoz. És bevezetőképpen erről a napirendi pontról annyit, hogy ez egy formális része a szülésünknek, az Európolról szóló rendelet 51-es cikke értelmében az Európol igazgató tanácsának elnökét mindig eszmecserére hívjuk, és egy ilyen találkozóra már sor került Szofiában a JPSG-vel. Az 51-es cikk értelmében tehát az igazgató tanácsot mindig meghívjuk, és most egy ilyen megbeszélésre kerül sor a szokásos formának megfelelően fogunk eljárni, tehát egy-egy nemzeti és európai parlamenti képviselő kap majd szót, és ennek alapján majd kialakítunk egy hozzászólók listáját. Először Prit úrnak adom meg a szót, hogy 10 percben tartsa meg bevezetőjét. Priit Prákna következik. Selle võimaluse eest äh, siin teie ees esineda. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy 10 percben szólhatok az Európol igazgató tanácsáról, az elmúlt fél évben végzett munkájáról. Ez nem volt túl hosszú idő, és lehet, hogy kicsikét hosszabb is leszek, mint 10 perc. Tisztelt bizottsági tagok, barátaim, kollégák! Az Európol igazgató tanácsának elnökeként nagy megtiszteltetés, hogy harmadik alkalommal találkozhattunk itt a tolmácsolással volt némi probléma. Except this one. <laughs> um, can we, is it everything? Minden rendben van? kérdezi az elnök. Most már minden rendben. Please go ahead. Sorry to interrupt. Thank you. Köszönöm szépen. A mostani JPSG ülés, találkozó, az utolsó, amin én ebben a minőségemben részt veszek, az igazgató tanácsi elnökségi posztom decemberben lejár, és egy új elnök, illetve elnökhelyettes veszi át majd a tisztségeket. Először is azzal kezdeném, hogy az igazgató tanácsunk a közös parlamenti ellenőrzési bizottságot egy nagyon fontos partnernek tekinti, és arra törekszünk, hogy erősítsük az együttműködésünket. A parlamenti ellenőrzés egy nagyon speciális szerep. Az Európai Unió és a tagállamok egy korábban nem látott kihívással néznek szemben, ami a biztonság területét illeti, és mindenféleképpen további segítségre van szükség a nemzeti bűnöldöző szervezetek számára, és fokozottabb együttműködésre van szükség. Nézzük, hogy mit tettünk a legfontosabb területeken, milyen volt az együttműködésünk a jpsk vel és milyen további feladatokat látunk, tevékenységeket a közeljövőben. Májusban, 2018 májusában üléseztünk Szofiában, és különböző témákat vitattunk meg a JPSG-vel, stratégiai kérdéseket, külső kapcsolatokat, és most a külső kapcsolatokról is majd szólni fogok. Ami a belső ügyeinket illeti, egy új politikát fog, fogadott el az igazgató tanács az emberi méltóság, a munkatársak méltóságának érdekében, a pszichológiai és szexuális visszaélések elkerülése érdekében. Ez azt jelenti, hogy a munkafeltételeken is változtatunk, szigorúbb felvételi, illetve képzési követelményeket írunk elő a munkatársak számára, és a legutolsó konszolidált éves jelentésünkben, amely 2017-es évről szól, pozitív eredmények jelennek meg, nem csak az operatív és stratégiai területeken, hanem az irányítás a pénzügyi területeken, illetve a személyzeti politikában. Az igazgató tanács minőségi és mennyiségi kritériumokat értékelt, ez, ezen kritériumokat első alkalommal alkalmaztuk az éves jelentésben az egyes tagállamok beszámolói alapján. Ez egy újdonság, mégpedig nagyon fontos újdonság, amit az Europol rendelet 7.11-es bekezdése tesz lehetővé. A 2018-as jelentés 2019-ben fog megjelenni, és az összehasonlító statisztikák révén javulhat az információcsere az Európol és a tagállamok között. Az Európai Parlamentnek benyújtottuk a jelentést, illetve a tagállami parlamenteknek is megküldtük, valamint egyéb szervezeteknek, amelyeket a rendelet előír, így többek között a közös parlamenti ellenőrző bizottságnak is. Akkor most térjünk rá az Európol külső külkapcsolataira. Az igazgató tanács elfogadott egy sor kritériumot az Európol albániai, hercegvinei, szerbiai és boszniai összekötő irodáira vonatkozóan, az értékelés komoly információt fog szolgáltatni az összekötő tisztek szerepéről, a kezdeményezés eredményéről. 2019 végéig kívánjuk elvégezni az értékelést. Az Európol nyugat-balkáni országokkal való együttműködése nagyon fontos. Ezek az országok igen jelentős partnerei az EU-nak a terrorizmussal, a szervezett bűnözéssel szembeni harcban, és ezt hangsúlyozta az ebben a témában nemrégiben megjelent Európol jelentés is. Fontos, hogy az együttműködést tovább erősítsük ezekkel az országokkal, és ez lehetővé teszi, hogy őket beintegráljuk a biztonsági struktúráinkba. Párbeszédet kell folytatnunk velük a terrorizmus elleni küzdelem területén. Az Európol rendelet és a külkapcsolati stratégiánk szerint az igazgató tanács elfogadott bizonyos megoldásokat, munkamódszereket az izraeli, az Európol és az Izrael közötti együttműködés területén. Ezt a megállapodást 2018. júliusában írtuk alá. Itt nem személyes adatok cseréjéről van szó, hanem arról, hogy hogyan erősítsük az együttműködést, például szakmai tapasztalatok, szakmai tudás kicserélével, bűnügyi, nyomozási eljárások, legjobb gyakorlatok kicserélésével. És a cél, hogy a legkülönbözőbb képzési területeken is közösen részt vegyünk, és segítsük egymást a bűnügyi nyomozási területen. De mielőtt még rátérnék a költségvetésre, szeretnék köszönetet mondani az osztrák képviselőnek, Weidinger úrnak és Claude Moraes úrnak, a LIBE elnökének, hiszen ők az Európol költségvetési tárgyalásaiban komoly segítséget jelentenek. A 2018-as költségvetést 80%-ban teljesítettük, amikor már ami a projekteket illeti, és a költségvetés természetesen az ilyen operatív projektek szempontjából rendkívül fontos, hiszen ezek révén tudjuk megsegíteni a mediterrán térségben dolgozó hotspot munkatársakat, és különösen hálásak vagyunk a költségvetési intéző, költségvetését felelős intézményeknek, különös tekintettel az Európai Parlamentre. És már említettem a 2018-as jelentésünket, a pénzügyi tervek eléggé aggasztóak. Az Európol igazgatójával közösen már elmondtuk az Európai Parlamentben, illetve az Európai Tanács felé is, hogy a mi fellépéseinket sodorja veszélybe a költségvetés lefaragása, hiszen együtt kell működnünk a legkülönbözőbb nemzeti hatóságokkal, az internet bűnözés megakadályozása, a fas propaganda és egyéb tevékenységek megakadályozása terén, és mindezt kockáztatjuk. A 2019-es költségtervezete az Europolnak csökkenne, mégpedig 21 millió euróval, illetve 38 ideiglenes munkatársi poszttal. És e tekintetben kérem az önök segítségét. Itt az Európai Parlament költségvetési terve is döntő lehet, hiszen komoly erőforrásokra van eh, szükségünk, eh, hogy eh, támogassuk a tagállami munkát, illetve az információ cserét. És most szeretnék rátérni a közös parlamenti ellenőrző bizottság és az igazgató tanács közötti együttműködésre. A legutóbbi alkalommal Cvetanov urat üdvözölhetük, és köszönöm még egyszer önnek rendkívül értékes hozzászólását. Cvetanov úr még majd szólni fog utána, úgyhogy most csak röviden teken, te, tekinteném át, hogy milyen témákat érítettünk a találkozónkon, milyen előkészületek folynak jelenleg. Én a legnagyobb kihívásnak a fenntart, az elszámoltathatóság és az áttekinthetőséget tartom, de legalább ennyire fontos az operatív és érzékeny információk bizalmas jellegének a megőrzését is. Az igazgató tanács az Európol vezető testülete, és ilyeténként mi határozzuk meg a stratégiai igényeinket, a főbb operatív területeket, és arra kell törekednünk, hogy megfelelő reagálást biztosítsunk a tagállami hatóságok munkájának segítése érdekében. A JPSG szerepe pedig az, hogy az Európol tevékenységét politikai szempontból ellenőrizze, az áttekinthetőség érdekében a demokratikus legitimitás és elszámoltathatóság érdekében az európai polgárok felé. Ebben az összefüggésben nagyra értékeljük a JPSG jelentőségét. A bizottságnak meg kell kapnia minden információt ahhoz, hogy elláthassa a feladatát az Európol rendelet 51-es cikke értelmében. Az a JPSG számos alkalommal tárgyalt az Európol tevékenységéről, ez egy nagyon fontos dolog, és mi arra törekszünk, hogy ezzel munkájukat elősegítsük. Örömmel jelenthetem, hogy a legutóbbi program dokumentum az Európolnak 2000 19-21-re vonatkozóan, valamint a 2017-es konszolidált éves jelentésünk már eljutottak, megküldtük ezeket a JPSG-nek a megfelelő rendelkezések szerint és természetesen a JPSG-nek további releváns dokumentumokat a jövőben is meg fogunk küldeni, és várjuk az ezzel kapcsolatos visszajelzésüket, megjegyzéseiket. Ami pedig azt illeti, hogy a JPSG képviselője részt vehessen az Európa Igazgató Tanácsi üléseken, a rendelet 47 per 4-es bekezdése értelmében az igazgató tanács szavazati joggal nem rendelkező tagokat is meghívhat megfigyelőként adott témákban, és ez vonatkozik a JPSG-re is. Cetanov úr május 4-én, amikor az igazgató tanácsunk ülésén járt, azt mondta, hogy a JPSG a Európol rendelet 14-es cikkét a legtágabb értelemben értelmezi, ami a JPSG Európol munkájának ellenőrzését illeti. Ez a 14-es cikk meglehetősen széles lehetőséget biztosít az igazgató tanács számára, hogy meghívottakat is meghívottak is részt vehessenek az igazgató tanácsi üléseken. De természetesen a megfelelő szerveknek kell majd véglegesítenie 2018. október elejéig az Európa ezzel kapcsolatos álláspontját, mármint az igazgató tanács álláspontját. És én már ez ügyben írásos kapcsolatfelvételben vagyok Svetanov úrral, illetve az igazgató tanácsi tagokkal a tekintetben, hogy gyakorlatilag hogyan szervezhetjük meg a JPSG képviselők részvételét. Ennek több módja is lehet, lehet adhok meghívásra, vagy rendszeres részvétel, illetve a kettő között valamilyen átmeneti megoldás. Nem tudom még, hogy milyen eredményre fogunk jutni. A nemzeti delegációk megjegyzéseit is természetesen figyelembe fogjuk venni az októberi igazgatótanácsi ülésünkön, és természetesen majd örömmel tájékoztatom a JPSG-t is az ülést követően haladéktalanul. Én most nem kívánom előrevetíteni, hogy hogyan dönt majd az igazgató tanács, de hangsúlyoznám, hogy mi mindenféleképpen üdvözöljük a rendelet 14-es cikke által kínált lehetőséget, hiszen ez lehetővé teszi, hogy a JPSG véleményét már a több éves programunkban is figyelembe vehessük, és ez megfelel az Európa rendeletnek is. Én egyetértek Svetanov úrral, hasznos lenne, ha egy éves munkaprogramot állítanánk össze, a tekintetben, hogy EPSG hogyan vehet részt a mi több éves programozási munkánkban, és egy kommunikációs platformot hozhatnánk létre, ami természetesen bizalmasan kezelnénk az igazgató tanácsi ülések jegyzőkönyvét. Az ilyen találkozók, mint például a mai is, kiválóan példázzák a parlamenti ellenőrzés lényegét, és ezáltal fokozhatjuk az Európol, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti dinamikát. Fontos a, legalább ennyire, hogy a az igazgató tanácshoz benyújtott anyagok meglehetősen kényes jellegűek, hiszen olyan ügyeket érintenek, amikről még nem döntöttünk, valamint olyan információkat tartalmaznak, amelyek bizalmas jellegűek, nem nyilvánosak. Az igazgatótanácsi dokumentumok ezen kívül titkosított vagy nem titkosított információkat is tartalmaznak, amelyeket nem lehet nyilvánosságra hozni. Úgyhogy itt egy megfelelő egyensúlyt kell találnunk, ami megfelel a vonatkozó jogi kereteknek. Meg vagyok győződve, hogy az együttműködésünk a JPSG titkársággal, illetve más Europol szolgálatokkal segítséget majd nyújt abban, hogy gyakorlatilag megoldásokat alkalmazzunk. A JPSG tagjai már utaltak arra, hogy milyen nyelveken, nyelveket alkalmazunk az üléseinken. Itt meg kell mondanom, hogy az erőforrásaink eléggé szűkösek, és hatékonyan kell a nyelvekkel bánnunk. A költségvetési tervünk is meglehetősen rázós helyzetben van, úgyhogy nem tudjuk garantálni, hogy az összes hivatalos nyelven lefordítjuk, nyelvre lefordítjuk az anyagainkat. A nyelvi rezsimre rátérve az igazgató tanácshoz benyújtott összes anyagot angolul készítik, a jogi dokumentumok, a határozatok is angolul jelennek meg, ha csak nem közlik ezeket az EU hivatalos közlönyében is. Ezt a témát egyébként majd a legutolsó igazgató tanácsi ülésen is meg fogjuk tárgyalni, és majd tudat, tudatjuk önökkel, hogy milyen eredménnyel járt ez. A jövőre vonatkozó terveink. Október 3-án az igazgató tanács rendes ülést fog tartani, és ott az integrált adatkezelésről, illetve ezen terület fejlesztéséről lesz majd szó. A prioritást élvező partnerekkel folytott, folytatott együttműködésről, többek között Japánnal folytatott együttműködésről, és más fontos ügynökségekkel folytatott együttműködésről is. Aztán el fogjuk dönteni azt is, hogy ki lesz a következő elnök, illetve alelnök. Különböző belső szabályokról is szó lesz, illetve arról, hogy hogy tudjuk minél átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá tenni a működésünket, vagyonnyilatkozatokról is szó lesz majd, az igazgató tanács tagjai vagyonnyilatkozatot kell majd, hogy tegyenek, hogy mindenben megfeleljenek az előírt szabályoknak. Az osztrák nemzeti tanács tagja Péter Weidinger már elmondta, hogy október 4-én az Europol és a Frontex igazgató tanácsa közös értekezletet fog majd tartani, és ennek a találkozónak az lesz majd a célja, hogy a két ügynökség közötti jövőbeni együttműködést pontosabban meghatározzák egymás feladatait kiegészíti, ez a két ügynökség, és az Europol és a Frontex nagyon fontos szerepet fog majd játszani abban, hogy koordinált európai szinten tudjuk mm, kezelni a migrációt, illetve a migránsok csempészését, az ember csempészetét. Aztán az európai információs rendszerek jobb interoperabilitásáról is beszélni fogunk. Mind a két ügynökség erősíteni fogja majd a két ügynökség közötti együttműködés lehetőségeit. Én úgy gondolom, hogy ezek a szándékok majd az Európol munkáját serkenteni fogják. A jövőben a Frontexet az európai külső határok kezelésében is sokkal jobban fogjuk tudni segíteni. Az Európolnak kiterjesztett hozzáférése lesz majd a különböző európai információs rendszerekhez. Az Európol sokkal hatékonyabban fogja majd, fogja majd tudni támogatni a nemzeti bűnöldöző szerveket is sokkal jobban fel leszünk szerelve ahhoz, hogy a terrorizmus, illetve a szervezet, súlyos szervezet bűnözés ellen fel tudjuk venni a harcot. Ennyit szerettem volna mondani, és boldogan továbbítom majd a további igazgatótanácsi tevékenységekről szóló híreket is önöknek, és most pedig nagyon szívesen megválaszolok majd minden esetleg felmerülő kérdést. Ahogy a felszólásom elején mondtam, nincs túl sok időnk, ezért nem nagyon mutatkoztam be. de azt még szeretném elmondani, hogy nagyon hálás vagyok, hogy meghívtak erre a találkozóra, és még egyszer nagyon szépen köszönöm Moraes és Lüger kollégáknak a munkájukat. Köszönöm szépen, Bergna úr, köszönöm szépen különösen azt, hogy az összefoglalójában olyan problematikákat is megemlített, mint például a gyermekek, olyan te, problémákat, amelyek még gyerekcibőben járnak. Most Cvetanov úrnak adnám meg a szót, aki most a 107. Europol igazgatótanácsi ülésről, illetve azoknak az eredményeiről fog nekünk beszámolni. Tessék, uram, önné a szó. Уважаеми съпредседатели, уважаеми колеги. Tisztelt társelnökök, tisztelt kollégáim! Először is szeretném megjegyezni, hogy nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy az Európol igazgató tanácsának 107. ülésén a közös parlamenti ellenőrző csoport tagjaként szerencsém volt részt venni. Először is szeretném megemlíteni azt, hogy a JPSG képviselőjeként meleg szeretettel üdvözöltek engem az igazgató tanács tagjai, az igazgató tanács elnöke, illetve az ügyvezető igazgatónő is. Ezért nagyon hálás vagyok neki. Pekna úr is megemlítette, hogy a az igazgató tanácsi ülésen tartott felszólalásom nyitott és konstruktív volt, és Döbből asszony is elmondta, hogy az Európol rendelet milyen fontos szerepet ad a parlamenti képviselőknek, és hogy ez az átláthatóság és az elszámoltathatóság felé vezető úton mennyire fontos lépés. Azt is megemlítette, hogy az Európolnak fontos a velünk ápolt jó kapcsolat, illetve a nekünk adott lehetőség arra, hogy a tanácsi üléseken részt vegyünk. Május 4-én vettem részt az ülésen, és csak azokon a napirendi pontokon vehettem részt, amelyek arról szóltak, hogy a JPSG milyen, szem, milyen mélységig vehet részt a munkában. Elmondtam, hogy a JPSG szándéka az, hogy az Európol elszámoltathatóságát és átláthatóságát növelje, hogy határozott kihatással lehessen az e- ügynökség működésére, hiszen az ügynökség is kihatással van az európai állampolgárok mindennapi életére. A 14. cikk az Európolról szóló rendeletben, illetve ennek a negyedik békezdése is lehetőséget biztosít arra, hogy az igazgató tanács ülésén részt vehessen egy EPSG tag. Ezt legalábbis mi minél szélesebb értelemben szeretnénk elemezni. Azon kívül a JPSG e eljárási szabályzatának ötödik cikke értelmében mi is meghívhatunk mi is meghívhatunk tagokat, de mi is részt vehetünk az igazgató tanács ülésein nem szavazó, szavazati joggal nem rendelkező résztvevő megfigyelőként. Most azt illetően, hogy a képviselő hogy vehet részt, megemlítettem, hogy az az elvárásunk, hogy a, az Európa rendelet 51-es cikkének minden szempontból megfeleljünk, és természetesen mindenképpen be fogjuk tartani a titoktartási rendelkezéseket. Ezzel kapcsolatban a JPSG társelnökei, illetve az Europol igazgató tanácsának elnöke között kell majd tartani egy ülés, hogy minél részletesebben meg tudjuk határozni ennek szabályait, és így a JPSG részvételére vonatkozó szabályokat. Azt is javasoltam, hogy amíg a JPSG egy hivatalos jelentkezőt ki nem jelöl, addig a jelenlegi gyakorlat kell, hogy folytatódjon, tehát, hogy az igazgató tanács meghívott küld nekünk, és mi pedig küldünk egy képviselőt. Aztán azt is át kellene gondolnunk, hogy mennyire helyes a csak angol nyelven folytatott ülés, illetve a dokumentumoknak az ajtó angol nyelvű elkészítése. Megmondtam, hogy a JPSG hivatalos nyelvei egyébként az angol és a francia, ezért szeretnénk, hogyha legalább ezen a két nyelven elérhetők lennének a dokumentumok a jövőben. Beszéltünk egy közös naptárról is, ülésnaptárról. Nagyon fontos, hogy legyen egy közös program a munkánkat illetően, ami az Európol rendelet 12-es cikke értelmében kell, hogy megvalósuljon. Egyébként kértem, hogy az igazgató tanács javasoljon egy ilyen munkaprogramot, illetve olyan naptárt, amely a több éves programozási dokumentum kidolgozásának fényében is fontos lenne. Az igazgató tanács titkárságát arra is megkértem, hogy a JPSG titkárságával vegyék fel a kapcsolatot, és az igazgató tanács által biztosított, számunkra biztosított dokumentumokról is készítsenek részletes megállapodásokat. Végül pedig a JPSG találkozói nagyon kiváló alkalmat adnak arra, hogy az Európol munkájának politikai aspektusát is meg tudjuk találni, például a stratégiát, illetve az, a szervezet partnereit, tehát tematikus találkozókat tudjunk tartani. Ugye a legutóbbi márciusi szófiai ülésünkön amit, eh, ahol mi voltunk a vendéglátók. Szintén fontosnak tartottuk, hogy a JPSG friss információkat kapjon arról, hogy a Nyugat-Balkán országaival hogy folyik az együttműködés, illetve arról, hogy ezeket az országokat milyen tervekkel próbáljuk hatékonyan beintegrálni az Európai Unió biztonsági struktúrájába. Ezen találkozó alatt az igazgató tanács szintén megemlítette a titoktartás, a dokumentumok titkosságának fontosságát. Természetesen megértést kell tanúsítanunk ez iránt, hiszen hogyha ezek a dokumentumok napvilágra kerülnének, akkor ez az operációs lehetőségeket csökkentené az igazgató tanácssal folytatott tárgyalásaink során azt is megjegyeztem, hogy az 14-es cikk az igazgató tanácsnak elég szabad kezet ad a megfigyelők meghívására, és Perknaur is aláhúzta azt, hogy az igazgató tanács közösen kell, hogy meghozza ezt a döntést, és felszólította a nemzeti képviselőket arra, hogy a saját nemzeti szolgálataikkal, illetve parlamenti képviselőkkel tárgyalják ezt meg. Reméljük, hogy ez nagyon hamar megkezdődik, és akkor a következő ülésünkön valódi vitát tudunk majd tartani erről a témáról is. Az igazgató tanács ezzel kapcsolatos álláspontját az októberi ülésre fogja kialakítani véglegesen, és akkor osztják majd meg velünk egy levél formájában is ezt az eredményt. Azt is aláhúztam egyébként ugyanezen a találkozón, hogy az Európol számára és minden parlamenti képviselő számára is nagyon fontos, hogy ne avatkozzunk bele egymás munkájába, hogy ne akadályozzuk egymás munkáját. A mi ellenőrző csoportunknak nem az a feladata, hogy akadályozza az Európol munkáját, hanem az, hogy támogassa azt gyümölcsöző együttműködés és pozitív együttműködés útján. Remélem, hogy a párbeszédhez részvételemmel pozitívan tudtam hozzájárulni a május 4-i ülésen, és köszönöm az igazgatótanácsnak, valamint Döbből asszonynak a pozitív szellemben folytatott értekezéseket. Ezen kívül a nemzeti parlamenteknek és az európai parlamenti képviselőknek is köszönöm a lehetősége. Köszönöm szépen, Cetanov úr, nagyon szépen köszönöm ezt a beszámolót. Ez nagyon jól megmutatta, hogy az együttműködés jól működik, még akkor is, hogyha még nem minden ö, alakult ki konkrétan, és a jövőben még tovább tudjuk fejleszteni a dolgokat, de hogy már elmondtuk, még gyerekcipőben jár ez az egész együttműködés, biztos, hogy a leg, legközelebbi ülésen még jobb lesz majd a munka és az eredmény. Most akkor a vita kezdődik. Most Ciprus nevében Miriam Tusz úrnak szeretném először is megadni a szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani Cvetanov úrnak a fontos információkért, amelyeket a JPSG-ről biztosított számunkra, illetve köszönöm azt is, hogy beszámolt az igazgató tanács munkájáról. Hát mondjam el, hogy a JPSG képviselőjének a kiválasztása során folytonosságot kell, hogy biztosítsunk, és folyamatosan szeretnénk monitorozni, hogy az igazgató tanács mit is tesz tehát a tevékenységét folyamatosan figyelemmel szeretnénk követni már, ami az Egyiptommal, illetve más észak-afrikai országokkal folytatott együttműködést illeti, ahonnan a migránsok nagy része érkezik. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Több felszólalásra nem jelentkezett senki, úgyhogy most Perkne úrnak adom vissza először itt a pódiumon a szót, hogy megválaszolja a feltett kérdéseket. Eh, jah, eh, suur aitäh eh, selle küsimuse. köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést. Ahogy már említettem a beszédemben, ami az igazgató tanácsot illeti, az együttműködés a közös parlamenti vizsgálati vagy ellenőrzési csoporttal nagyon fontos számunkra. Ennek látjuk az előnyeit de azt is elmondtam, hogy sajnos a mai napon nem tudok ö, részletesen beszélni a végső döntésről, mert a végső döntésről a jövő héten zajlanak majd a tárgyalások, és utána tudunk beszélni erről. A, mi a konkrét operatív tevékenységeket illeti, a, az ügyvezető igazgatóasszony asszony beszélt erről részletesen, tehát Törökországgal folytatott tevékenységről, illetve a külső kapcsolatokról. Ő már elmondta a tudnivalókat. Azt nem lehet elég hangsúlyozni, hogy nagyon fontosak a jó kapcsolatok, hogyha információ megosztásra kerül sor operatív tevékenységek esetén, hiszen nem lehet a szervezet bűnözéssel vagy a terrorizmussal szembeszállni akkor, hogyha nem áll a rendelkezésünkre az információ. És hát nyilván a, ha a tagállamoknak ilyen információja van, akkor azt is meg kell tudni osztani ennek, meg vannak a jogi keretei és hát sajnos nem mi vagyunk azok, akik ezeket a kereteket meghatározzuk. Vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Cvetanov úr, szeretne még hozzátenni néhány zárószót? Azt maga da Köszönöm. Csak annyit mondhatok, hogy a napi rendünket illet, napi rendünk szerint ugye erről kellett, hogy beszámoljak, és a beszámolómat megtartottam az eljárási szabályokról, illetve a közös együttműködésről, tehát az igazgató tanács és a közös parlamenti csoport együttműködéséről. Köszönöm szépen, kedves kollégek! Ezzel elérkeztünk az eszmecsere végére. Szeretném tehát elmondani, hogy az első konferencia napunknak ezzel vége. Szeretném önöket meghívni ezután a Jehudi Menuhin térbe, amely pontosan az üléstermünk alatt található, és itt lesz majd lehetőség egy kis borkostolóra, illetve arra, hogy egy kicsit tovább beszélgessenek egymással esetleg még egy kis ennivaló kóstolására is, bajorországi ennivaló kóstolására is lehetőség lesz. Még azt elmondanám, hogy Buchmann kolléga fog engem holnap helyettesíteni, és ő fogja majd a társelnökséget továbbvinni, hiszen holnap én már vissza kell, hogy utazzak Bécsben holnap 9 óra 30-kor kezdődik a PHS 3C50-es teremben az ülés, ez pontosan a plenáris termünkkel szemben található. Mindenkinek nagyon jó beszélgetést, kellemes estét kívánok, és további jó konferenciát. Köszönöm a szót, viszontlátásra.